All right, dear colleagues, uh, I would suggest that we start, that we... Kedves kollégák, azt javaslom, hogy megkezdjük a mai ülés napi rendjének feldolgozását. Hölgyem és Uraim, üdvözlöm Önöket a mai ülésünkön. Itt itt eh, először egy meghallgatásra kerítünk sort. Üdvözlöm Lewandowski urat mindenek előtt, biztos urat, aki a költségvetésért felelős biztos. Nagyszerű dolog, hogy eljött közénk. És eh, a továbbiakban megnézzük, kedves kollégák, az inputokat a számbevőszék képviseletében is vannak vendégeink és a téma, amelyel ma foglalkozunk, nagyon fontos, nem csak a szakbizottság, hanem az összes Európai Uniós intézmény számára. 2000-ben indult a Lisszaboni stratégia, 2005-ben alakították át, és 2010-ben eh, megszületett a 2020-as stratégia, és eh, az Európai Bizottság egyik legfontosabb projektje, ez vagy ha talán a legfontosabb is a Barroso úr vezetése alatt. 2010-ben az EU e, úgy döntött, hogy e, a világ legversenyképesebb tudásalapú társadalma legyen, több munkahelyjel és nagyobb társadalmi kohézióval. Azzal is tisztában vagyunk, hogy a 2008-as gazdasági válság, pénzügyi válság bizonyos pozitív eredményeket eltüntetett, amelyeket már 2007-2008-ban kezdtünk elérni. Természetesen szükség van arra, hogy az ambiciózus projekt valamennyi EU polgárt igénybe vesz, és azt hiszem, hogy abszolút időszerűnek tűnik ez a pillanatnyi meghallgatás a választások előtt. Azt kell megvizsgálnunk, hogy sikeres volt-e ez a stratégia, és az unió politikája tényleg többletértéket jelent a szociális politika területén a tagállamok számára például. A tagállamok tényleg átültették, vagy átalakulásban vannak e elvégzik a strukturális reformokat. Ezek olyan kérdések, amelyeket teljes joggal vet fel a mi szakbizottságunk is, és mi mindenek előtt a kölcsönös közös függőségekben, az eredményekben vagyunk érdekeltek az Európai Unió költségvetése szempontjából. Az konkrétan a mai témánk e- ezzel foglalkozik, és azt hiszem, hogy nagyon fontos kérdésekre kapunk ma választ, és hangsúlyozni szeretném, hogy miért is fontos a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság számára ez a projekt. Mi vizsgáljuk meg, hogy hogyan költik el a pénzt valamennyi polgár érdekében ezt alaposan, végezzük, és a mentesség megadásában e, ilyen alapon járunk el. Két pillérről beszélhetünk a megfeleltetés területén, és e, ez alapján mérjük e, az észszerűséget és a jogszerűséget. És így a számbevőszék is hasonló módon jár el. Hölgyeim és uraim, a szakbizottságunk az Európai Bizottság bizottsághoz fordult azzal a kérdéssel, hogy a teljesítményeket, az eredményeket vizsgáljuk meg, és az Európai Unió 318. cikka alapján lépünk fel, amikor a jogszerűséget vizsgáljuk, és az értékelést az Európai Unió fő céljainak tükrében vizsgáljuk. Hogyha az Európai Unió 20 as stratégiáját és 2011-es mentesítésről is beszélünk, és én is készítettem egy értékelő jelentést a pénzügyi teljesítményről, er, amit az Európai Unió elért. Mi a tényleges eredményekből indulunk ki, méghozzá oly módon, hogy összevetjük ezt a célokkal, és igyekszünk az értékeléseket megelőlegezni. Meggyőződésünk, hogy az európai bizottságnak komolyan kell vennie ezeket a célokat, egy intelligens, fenntartható és befogadó növekedésre törekszünk. Ezek a fő célok, ennek tükrében kell vizsgálnunk az összes célt. 57,5%-ban a költségvetés az Euró 2020-as stratégiával függött össze 2013-ban. Ennek ellenére meg kell, hogy állapítsam, hogy ez az értékelés teljesítményorientáltabb kell, hogy legyen a költségvetés kialakítása során. 2013. július 1-én a parlament megkérte az Európai Bizottságot, hogy készítsenek egy munkacsoportot, amelyben a bizottság, a parlament és a tanács munkatársa is sőt a számvőszék munkatársa vesznek részt, és konkrét lépéseket tesznek annak érdekében, hogy a költségvetés fejlődhessen. Ez nyilvánvalóan megkönnyíteni az értékelést a pénzügyi teljesítmények területén, és az Európai Parlament politikai értékelése kapcsán el kell, hogy mondjuk, hogy ez egy hosszú távú folyamat. Reméljük, hogy az Európai Bizottság a parlament által felvetett kérdésekre pozitívan reagál, ez 2013. júliusában volt, és erre kívánunk alkalmat nyújtani hogyha a teljesítmény alapú értékelés nem vezetjük be, akkor nem tudjuk az elmúlt időszakok tanulságait levonni. Ezért azt szeretném mondani, hogy az összes rendelkezésre álló eszközt figyelembe kell vennünk a teljesítmény alapú értékelés során. A mai napon a Lisszaboni stratégiáról beszélünk, rendkívül izgalmas témáról van szó, és nagy megtiszteltetés számára, hogy a bevezetőmmel megnyithattam ezt a meghallgatást. Először Inge Gresslének adok szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, szeretném szeretettel köszönteni valamennyi hozzászólónkat. Nem volt egyszerű őket hozzászólásra bírni, mert hogy a Lisszabon stratégia, mint cím, sokak, számében, sokak szemében egy érdektelen cím maradt. 2010 márciusában hirdették meg a Lisszabon stratégiát az állam és kormányfő, 2010-ben pedig a 10 éves évforduló volt, 1,5 12 nullás, tehát 120 milliárdos összegről beszélünk, ennyit kaptunk erre a stratégiára, és az volt az ígéret, hogy a világnak a legdinamikusabb és legversenyképesebb gazdasági vezetévé fogunk válni, és nagyobb lesz a szociális kohézió is az Európai Unión belül. Úgyhogy minket nagyon is érdekelne az, Eh, hogy a tudás alapú társadalomra és gazdaságra való átállás, illetve a kutatásfejlesztés és innováció eh, fejlesztés az európai eh, gazdasági társadalmi modellnek a modernizálása, korszerűsítése és a fenntartható gazdasági fejlődésnek az elérése, ezek hogyan valósultak meg, mi is lett ebből az egész stratégiából, mik voltak a konkrét célkitűzések, intézkedések. Ez, egy olyan megha- ez nem egy olyan meghallgatás, aminek mindenről számot kell adnia, de mindenképpen el kell gondolkodnunk azon, hogy mi lett ebből a stratégiából. A 2020-as, Európa 2020-as stratégiát hogyan kell megváltoztatnunk annak érdekében, hogy sokkal, hat, sokkal hathatósabb eredményeket érünk el, mint eddig. Az északi államok Hollandia, Ausztria nagyon jól állnak, vannak, akik kevésbé a saját országom, Németország is ide tartozik, mások pedig elmaradnak tőlünk, Görögország, Portugália, Olaszország. Tehát mindenképpen fel kell tennünk azt a kérdést, hogy mi az, amit elértünk, és egy ilyen stratégiával egyáltalán mit is tudunk elérni. Ezért eh, ezért kérdezem azt, hogy ez az eh, eh, ez a generál szószal leöntött megoldás, ez mindenki számára megfelelő-e? a nyílt koordinációnak a módszere volt a gyenge pontja Lisszabon stratégiának, mi legyen ezzel, és ami pedig a bizottságnak a befolyását illeti, mi a bizottság feladata, annak érdekében az Európa 2020 stratégia sikeres legyen. Ami a Lisszaboni stratégia céljait illeti, mindenképpen ezeket európai forrásból kell támogatni. Hogyan biztosítjuk azt, hogy a strukturális alapokból származó eszközök implementálásával nagyobb lesz a siker, mint eddig Eh, anélkül, hogy a szükségtelen luxust támogatjuk. Hogyan tudjuk tehát tényleg a foglalkoztatást eh, is támogatni, és a zászlóshajó kezdeményezések eh, hogyan segítenek ebbe, és hogyan biztosítja a bizottság, hogy a nemzeti reformpolitikákkal összhangban történik a pénzek elköltése, és aztán mindig van a kérdés, amit mindig felteszünk, hogy ki látja át ezt az egészet, és mi lesz az egészből. Ezek lennének az bevezető megjegyzéseim. Tisztelt elnök úr, nagyon izgalmasnak tartom meghallgatósunk témáját, és úgy gondolom, hogy sokkal gyakrabban kellene elgondolkodnunk ezeken a kérdésekkel, és gyakrabban kellene e, új ötleteket e, e, meghallgatnunk, illetve megnézzünk, hogy mi történt a régi ötletekkel. Elnök, köszönöm szépen előadó asszony a bevezető szavait és a megjegyzéseit jól lehet, azok, akik az eredményeket követelik, azok nem mindig azok, akik egyben a legkedveltebb politikusok is. Parancsoljon Jean-Christophe de Fren. Szeretném üdvözölni az a brüsszeli egyetem képviseletében. Öni a szót. Oui, je vais donc euh, essayer de structurer. Euh... Több részre szeretném osztani az előadásomat. Az egyik az a kontextus, amelyben létrejött a Lisszaboni stratégia. Aztán az inherens gyengeségei. Például ez a mindenkire vonatkoztatható one size fits all megoldásra való törekvés, amely nem veszi figyelembe a különbségeket a tagállamok között. Ezután elemezni szeretném a jelenlegi helyzetet, különösen a 2009-es válság óta, és megpróbálok rámutatni arra, hogy az Európa 2020-as stratégia, amely a Lisszaboni stratégia utódja, nem nagyon tudott elmozdulni a tekintetben, hogy a gazdasági fejlődést beindítja csak Észak-Európában, illetve a perifériákon néhány kivételtől eltekintve. Vannak ugyanis olyan periférián elhelyezkedő országok, amelyek jó gazdasági eredményt nyújtanak. Először is a stratégia, a Lisszaboni stratégia mikor és milyen körülmények között jött létre. 1990-ben az európai stratégia alapjába véve a gazdasági integrációt próbálta javítani az európai piacon. A leghatékonyabb nagy multinacionális amerikai és globális cégek a belső piacukon óriási előnyhöz jutottak azáltal, hogy a méretgazdaságosságot ki tudták, akad, alkam, ki tudták aknázni. Nem voltak ezek a belső piacok ugyanis annyira feltöredezettek, mint az európai piac, az európai egységes piac ugyanolyan nagyságú lenne, nagyságrendű, mint mondjuk az amerikai, de nem tudták ezeket a lehetőségeket az európai cégek kihasználni. Tehát olyan technikai és kereskedelmi ö, akadályok voltak, amelyek miatt nem tudták az európai cégek kihasználni az, a méretgazdaságosságot úgy, ahogy amerikai társaik meg tudták ezt tenni. Ezért Racionalizálni próbálták a termelési kapacitásukat, illetve megpróbálta a politika elérni azt, hogy az amerikai versenytársaikhoz hasonló előnyökhöz juthassanak a verseny, a méretgazdaságosság révén. A 80-as években több nagyon neves szerző tolából is született olyan dokumentum, amely a nem tarifális akadályokat megpróbálta lebontani a tagállamok között. Az egységes piac és az egységen piacon belüli szabad mozgások, ezek óriási előrelépés jelentettek, felgyorsították a pénzügyi integrációt is. Ezen óriási előrelépések ellenére az integráció és a gazdaság területén a 90-es évektől a 2000-es évek elejéig óriási mennyiségű összeolvadásra és felvásárlásra került sor a vállalatok között. Néhány óriási európai cég kiemelkedett és felvette a japán és amerikai cégekkel a versenyt a vegyipar vagy az autóipar területén, de ugyanakkor fel kellett ismerni azt is, hogy ezen gazdasági integráció ellenére technológiai szempontból az amerikai gazdaság úgy tűnt, hogy jobban teljesít. Rá kellett jönni arra is, hogy az egységes piac és az egységes fizetőeszköz ellenére a gazdaság Amerikában egy új típusú növekedés felé mozdult el, ami az információ technológiára épül, és amely jobban figyelembe veszi azokat a lehetőségeket is, amelyek a termelési folyamatokat nemzetközivé teszik. Egy sor feltörekvő ország termelőkapacitásának a felhasználásával. A kutatás és fejlesztés területén, illetve az úgynevezett branding területén, azaz a globális ismert márkák létrehozása területén az amerikai cégek egyre inkább éltek a kiszervezés eszközével a feltörekvő országok irányába. Az észak-amerikai szabadkereskedelmi övezeten túlmenően Közép- és Dél-Ázsia is olyan területeké váltak, ahova Különösen az IT-szektor nagyon nagy mértékben kiszervezte a tevékenységét. Például a Microsoft, a Microsoft a feltörekvő ázsiai országok, különösen Kína felé tekingetett, és ide telepítette át a termelését. Láthattuk tehát, hogy az Egyesült Államokban az új technológiák, az úgynevezett új gazdaság beindult különösen a számítástechnika területén, ahol az új cégek az internethez, a kommunikációs technológiához egész más módon kapcsolódtak. De a nanotechnológia és a biotechnológia területén is az amerikai cégek óriási haladást értek el. Ebben a keretben volt szükség arra, hogy a Lisszaboni stratégia végrehajtása megtörténjen. Tehát először is megállapítottuk, hogy fel kell vennünk a versenyt az amerikai haladással, utal kell érnünk őket. Egy oldalról ott van az amerikai gazdaság, amely többet, több mint a 0,8%-kal többet fektetett be GDP arányosan az új információs technológiába, illetve hordozható technológiákba. Ezzel szemben az érettebb, mint például a vegyi vagy autóipar, tehát ezek az érettebb ágazatok tűntek úgy, hogy Európának az előnyös, az erős ágazatai. Európa tehát szerette volna az új ágazatokban is, a hordozható ágazatokban is utolérni amerikai társait. De nem csak az amerikai haladásról volt szó, hanem arról is, hogy a feltörekvő országoknak a gazdasága változóban volt. A 90-es évek óta egy sor harmadik világbeli ország óriási politikai változást élt meg, különösen a 80-as évek gazdasági válságai és pénzügyi válságai után. Ezek a sokkal nyitottabbaká váltak ezek az országok a közvetlen külföldi tőkebefektetésre, és a kelet a tigris, valamint a dél-kelet-ázsiai kis tigrisek, a külföldi multinacionális cégeknek nem csak a termelő helyévé váltak, hanem a felvevő piacukká is. És ez lehetővé tette azt, hogy egy úgynevezett spillover effektus valósulja meg, azaz terjedjenek a technológiák ezen országok felé, mint például Tájföld, Törökország vagy Kína. Ezek a nagy multinacionális cégek, a legfejlettebb európai, japán, amerikai cégek ár, vagy áruit előállították, de ugyanakkor olyan cégek is felbukkantak, például a Samsung Dél-Koreában, vagy Tajvanon egy másik cég, vagy a hát Lenovo Kínában, amelyek már először, bár először alvállalkozók voltak, saját jogukon is multinacionális cégekké váltak, és technikailag is felvették a versenyt a legfejlettebb országok cégeivel. Nagyon magas színvonalú technológiai termékeket tudtak előállítani és exportálni. Nem feltétlenül ők azok, akik a legújabb felfedezéseket teszik, de ők azok, akik a leginkább exportálják a legmagasabb technológiával rendelkező termékeket. Különösen az IT és a Microsoft vagy az Apple tekintetében is fontos ez az ö, elmozdulás. A legversenyképesebb gazdaság megpróbálta az európai ipar technológiai szintjét növelni, hogy utolérjük az amerikaiakat, és ugyanakkor megpróbáltuk a munkaerőpiacot rugalmasabbá tenni, hogy azon ágazatokból, amelyek a hanyatlásukat élik meg, a fel törekvő ágazatok felé tudjuk átirányítani a dolgozókat. És így tudjunk egyrészt előnyt, előnyünket fenntartani az feltörekvő kis tigrisekkel szemben például. Tehát akkoriban volt egy Dán ö, stratégia, az az úgynevezett rugalmas biztonság, amelyet a, akkoriban Spidla biztos úr vezetett be az európai köztudatba is. Ez azt célozta, hogy a dolgozók új kvalifikációk, új készségek megtanulása után a hanyatló ágazatokból átcsoportosítják magukat a feltörekvő ágazatokba. A kompetenciáik javításával az oktatás révén a legkomolyabb, új és legnagyobb munkaerő igényű ágazatok felé tudnak tehát elmozdulni ezek az emberek. Ez volt az egyik nagyon fontos újdonság, a másik pedig az úgynevezett branding, hogy olyan márkákat hozzunk létre, mint az Intel, a Windows vagy az Apple, amelyeket globálisan mindenhol ismernek a technológiai innováció és az új ö, technológiai standardok bevezetése, mint amit a Microsoft, a, Microsoft, a Windows vagy az Apple bevezetett. Ez a kapacitás, ez az innováció tette lehetővé azt, hogy a globális piacon olyan ö, jelentős szerepet töltsenek be, amelyet betöltenek, illetve az, hogy egész világunkon mindenhol ismert márkákat építsenek. Néhány európai szakember szerette volna ezt a modellt követni. És a Lisszaboni stratégia pedig azt irányozta elő ebben a kontextusban, hogy ezzel a céllal, azzal, hogy a tudás alapú gazdaságot erősítsük meg Európában, váljunk a legfejlettebb és leggyorsabban fejlődő tudás alapú gazdasága a világban. Ambiciózus volt már csak azért is, mert hogy nem volt nagyon világos, és nem volt konkrét taktika lefektetve mögötte. Az első dolog, amit a Lisszaboni stratégiáról elmondhatunk, és rengeteg irodalmat tudnék idézni ezzel kapcsolatban, a 2005-ös jelentéstektől kezdve, ahol már a koordináció, a nyílt koordináció módszerét már bírálták, mert azt mondták, hogy túl sok a cél, és a Lisszaboni stratégia egyszerre akar mindent elérni, és ezért aztán semmit nem fog. Tehát nem volt nagyon világos és számokban is megfogalmazott cél. És hogyha nem volt olyan feltétel, hogy ha mások nem teljesítik a célkitűzéseket, akkor mi nekünk, e, mi a következménye ennek. Tehát ez egy gyengeség. Nem voltak kritériumok, amelyek kapcsolódtak volna a célokhoz, és nem volt nem volt pontosan meghatározva az, hogy hogyan akarunk oda eljutni. Tehát a technológiai fejlődés, mint cél, nagyon sokféle konkrét cselekvésbe fordult át. Itt láthatjuk, hogy a Románia, ami a GDP-nek a 0,4%-át költi kutatásfejlesztésre, és mondjuk Finnország vagy Hollandia között mekkora óriási különbségek vannak, nem feltételezhetjük, hogy a tudás alapú gazdaság felé egyforma sebességgel tud küzdeni vagy haladni ez a két ország. Vagy azt se gondoljuk, hogy egyformán rugalmas két országnak a lakossága, tehát nem heterogén a helyzet. Ebből a pontból kiindulva azt gondolom, hogy a fő hiba az az volt, hogy nem látták azt, hogy mekkora különbségek vannak a tagállamok között, és nem Mm, olyan business klaszterekre, üzleti klaszterekre összpontosítottak, vagy olyan központokra, olyan tudásközpontokra, amelyek a motorjaivá válhattak volna ennek a fejledés, fejlődésnek. A Silicon Valley vagy a Massachusetts Egyetem, azok ilyen tudásközpontok az USA-ban. Olyan ipari koncentráció valósul meg ezeken a területeken egy iparágon belül, ami a külső méretgazdaságossági lehetőséget a lehető leginkább ki tudja aknázni, és azt is lehetővé teszi, hogy ezekbe a központokba vonják a legképzettebb munkaerőt arról a területről. Ettől heterogénné válnak azok a területek, ahol vannak ilyen központok, és ahol nincsenek. Miért? Azért, mert a méretgazdaságosság a kutatás fejlesztésben különösen fontos. A különböző területek közötti haladási sebesség az nagyon eltérő lehet. Nem tudom most összehasonlítani Európa régióit és mondjuk Dél-Korea különböző ö, régióit. De hogyha az USA, USA-ra nézzünk, Dél-Dakotában éppen nincsen olyan ö, tudásközpont, mint Kaliforniában vagy a Massachusetts Egyetemen. A problém tehát nem az, hogy ö, ilyen klaszterek vannak, hanem az, hogy Európában nincs egységes állam, nincs szövetségi állam, hanem külön ö, tagállamok vannak, például Franciaország egyes részei, Németország, Anglia, a skandináv országok egyes részei rem, rendelkeznek hat, hasonló klaszterekkel, hasonló területekkel, Tehát az a tagállamokon belül sem valósul meg a homogenitás, hát még a különböző tagállamok között. Tehát az nem lenne probléma, hogy mondjuk Angliában, vagy Franciaországban, vagy Németországban, ahogy említettem, legyen egy-egy ilyen klaszter, egy-egy ilyen tudásközpont, de nem lesznek olyan ezeket körülvevő körzetek, amelyek a méretgazdaságosság lehetőségét tudnának biztosítani, és ezzel megfelelő jelentőséget tudnának biztosítani ezeknek a központoknak. Az USA-ban a heterogén jelleg nem módos, valósul meg szintén, de tudja ellensúlyozni ezt az, hogy egy szövetségi államuk van, és ezek legalább 20 szorosa az ő hatáskörük az Európai Unió központi szerveinek hatásköréhez képest. Tehát nagyon sokkal központosítottabb államról van szó, mint az Európai Unió, mint formáció. Tehát egy oldalról a gazdasági integrációnak a felgyorsulására, a tőkének és a munkaerőnek a szabad mozgására van szükség, amit egyébként meg is valósítottunk, de a két releváns biztos, akik az iparpolitika vertikális módja helyett inkább a horizontális megoldást szerették volna választani. Egy olyan horizontális, amely nem az egyes földrajzi területek vagy az egyes központok fejlődését irányozta elő. Ezt választották, és ezért aztán nagyon elfolyó lett az intézkedések sora az Európai Unióban, és nem sikerült egy olyan helyzetet hoznunk, előre idéznünk, mint ami az USA-ban van, ahol ők mondjuk például Európában az a helyzet állt elő, hogy az összeszerelést a külső, a periférián lévő országok felé mozdították el, ahol olcsóbb a munkaerő. Így az Európai Unión belül is megjelent az a kettőség, mint ami mondjuk az USA és a harmadik világbeli országok között globális szempontból létezik. Ez nem túl kedvező. 2010 után az Európai Unió megpróbálta arra rámutatni, hogy a a Lisszaboni stratégia ezekben az országokban, például a dél-európai országokban, Görögországban, Spanyolországban és Portugálban nem fejtette ki hatását, de még részben e, Olaszországra, illetve a kelet-európai országokra is igaz ez. Románia és Bulgária egy oldalról, ahol nagyon rossz a helyzet, nagyon különböznek a mondjuk Csehország és Észtország helyzetétől, akik a fejlesztés, fejlődés területét egészen más szinteket értek el, mint az előző kettő ország. 2010 után az iparosodásnak a lebontása olyan országban, mint Görögország vagy Spanyolország történt egy oldalról, illetve egy olyan átszerveződés valósult meg, ahogy ezeket a termelési tevékenységeket pótolja, ami a kelet-európai országok felé irányult. A Lisszaboni stratégia öm, nem tudott mit kezdeni azokkal az országokkal, amelyek technológiai szempontból nem jártak élen, és inkább a kevésbé képzett ágazatokra, a turizmusra, vagy az összeszerelésre összpontosítottak, gondolok itt például Görögországra. Tehát nem felték figyelembe azt, hogy ezek az államok nem rendelkeztek az idő során a kutatás fejlesztésben olyan teljesítménnyel, ami javult volna, vagy javítható lett volna. És ez a technológiai szakadék a technológiai fejletés a lemaradt országok között csak nőtt. Az utolsó, legutolsó Eurostat adatok szerint a kutatás és fejlődés területén nagyon expliciten látható, hogy nagyon heterogének az országok, nagyon különböznek. Az egyik az egyik véglet Finnország, a másik pedig Románia. És valahol ott van még Svájc, Svédország is, amely a nagyon fejlettek közé tartozik, illetve lent a Romániához közel vannak a dél-európai államok. Bár ezek technológiailag fejlettebbek, mint Kína, vannak olyan országok is, amelynek mondjuk a Tajvanhoz képest, vagy Dél-Koreához képest viszont el vannak maradva. Tehát az Európai Unió országaink belül is vannak olyanok, amelyeknek a nemzetközi munkaerőpiacon nincs összehasonlító előnyük, nincs komparatív előnyük, tehát nem tudnak elég vonzóvá válni, még akár mondjuk az amerikai cégek számára se, mint mondjuk a japán vagy dél-koreai cégek partnerként. És a munkaerőjük sem annyira rugalmas, mint mondjuk a sokkal olcsóbb munkaerővel rendelkező országoké, gondolok itt például Törökországra. Tehát mondjuk Görögországnak vagy Romániának milyen komparatív előnye lehet Törökországgal szemben? A legtöbb termék, amit ezek az országok exportálnak, már gyártott termékek, de egy olyan ország, amelynek például Törökország esetében 50%-kal olcsóbbak a munka árai, egy ilyen országnak a termelékenysége, vagy a termelése sokkal olcsóbb, tehát sokkal versenyképesebb lesznek. Ezek az országok tehát hogyan tudnák a munkaerőpiac globális versenyében megtalálni a helyüket? Hogyan tudják csökkenteni a, azt a szakadékot, amely a feltörekvő országok és közöttük van? Mi az a komparatív előny, amit fel tudnak ajánlani? Mi az, ami elég vonzóvá teszi őket, mondjuk Japán vagy Dél-Korea számára, vagy ezekkel összehasonlításban. A legfontosabb az lenne, hogy próbáljuk csökkenteni ezeket a szakadékokat. Sajnos a 2020-as stratégia igazából nem vette figyelembe a 2009-es gazdasági válság következményeit. És ennek viszont az lesz a következménye, hogy a válság által jobban érintett keleti és déli országok, illetve az északi országok közötti szakadék tovább fog növekedni. Hiszen az északi országok technológia szempontból egyáltalán nincsenek lemaradva, ezért megállják a helyüket a globális piacon. És nem csak az euró zónának a déli államaira gondolok, hanem mondjuk Lettországra, Romániára, Bulgáriára. Ezekkel kapcsolatban az a kockázat merül fel, hogy az agyelszívás felgyorsul. Ez azt jelenti, hogy ahogy a görög, román, spanyol munkaerő esetében megtörtént, a legképzettebbek elutaznak olyan területekre, ahol jobban megfizetik őket, ahol kedvezőbbek az életkörülményeik, akár Európán belül, akár Európán kívül. Elutaznak például az Egyesült Államokba. Más gazdaságokat fognak tehát a munkaerejükkel és a képzettségükkel gazdagítani. A 2020-as stratégia egy kétsebességű Európát hozott létre. Feltehetjük magunknak a kérdést, hogy a Dél- és Kelet-Európa nem az EU Mexikójává fog-e alakulni. A munkaerőpiaci megosztás tekintetében Mexikónak nagyjából hasonló szerepe van az USA-val szemben, mint ezeknek a keleti országoknak az Európai Unión belül. A munkaerő szabad áramlása nyomán láthatjuk, hogy az agyelszívás is nagyon megvalósult, és David Cameron, valamint más miniszterek is most már a, szeretnék, hogyha az Európán belüli szabad mozgás egy kicsit kevésbé lenne szabad, szeretnék korlátozni ezt a szabad mozgást. Elnézést, hogy ilyen lángoló hangnemben beszéltem, hogy ennyire szenvedélyes voltam, de szerettem volna megosztani önökkel egy pár ötletmi gondolatomat. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Köszönöm szépen az előadását, most pedig engedjék meg, hogy megadjam a szót Janusz Lewandowski biztos úrnak, parancsoljon. I am... Köszönöm szépen gyakori látogatója vagyok a Költségvetési Szakbizottságnak, de a Kokobúnak is. Köszönöm szépen, hogy meghívtak. Örülök és nagyra becsülöm, hogy meghívnak. Ez, ez egy történelmi utolsó ülése a Kokobunak, de mindenképpen szeretném megnézni, hogy az európai költségvetés milyen szerepet játszik a 2020-as stratégiában és ennek a kiinduló pontja, hogyha a költségvetésről beszélünk, akkor ez egyik legfontosabb eszköz, de, de egyszerűen a GNI-nek egy, mint egy 1%-át adja, sőt 2014-2020-ban még ennyit sem gyakorlatilag első alkalommal fordul elő, hogy a következő periódusban kevesebb pénzünk lesz, mint 2007-2014 vagy 2013 időszakban. Ugye nézzük csak meg mi is az Európa 2020-as, hogyan járul hozzá ennek megvalósításhoz a költségvetés, és hol látjuk az Euró 2020-as felvizsgálatának szükségességét. Röviden szeretném értékelni a Lisszaboni stratégiát. 2000-ben indult ez, és nyilvánvaló a nagy vágya, nagy cél az volt, hogy ez Európa a globalizáció kihívásainak eleget tudjon tenni, és emlékezzünk, csak egy ilyen szilikon völgybeli modellt próbáltunk szem előtt tartani, meg kell nézni, hogy az amerikai módja az innovációnak hogyan működik, hogyan fejlődtek ezen a területen, és ez nagy benyomást tett ránk vannak komoly előnyei is, hogy például prioritásokat lehet azonosítani a munkahelyteremtéshez, a növekedéshez, és egy európai dimenziót is sikerül kölcsönözni a dolognak, tehát túllépünk a nemzeti erőfeszítéseken, a tudás alapú társadalom megteremtésében, de hát vannak gyengeségek, ezek is egyértelműek. Nem akarom megismételni, amit a professzor az imént mondott, 2000 50-ről is szokunk beszélni, bátorítónak kell lennünk. A 2020-as perspektíva rövid távú volt, nem volt elég fókuszált egyébként, nem, prioriz, nem kezeltünk prioritásos célokat, és látjuk, hogy túl sok célt tűztünk ki, és ez, ez egy tipikus hiba ilyen esetekben. Természetesen túl sokat akarunk elérni, túl nagyot markolunk, és az EU és a nemzeti szintek közötti hatásköröket nem tisztáztuk, a felelősségeket sem, illetve a koordináció nyílt módszere, és szóba kerülhet még, de az előző prezentációban arról beszéltünk, hogy a 2010-ben a stratégia létrehozása fontos volt, hiszen a periódus közepén jártunk, 2004-ben csatlakozott 10 ország. Ne felejtsük el, nem eléggé kezeltük ezt a kérdést, hogy milyen lehetőségeik vannak ezeknek az országoknak itt. Ők olyan országok voltak, nem 60-70 százalékkal a GDP területén csatlakoztak, hanem 30-40 százalékkal az átlaghoz képest, amit az EU már tudott. Tehát alulfejlett országokról beszélhetünk egy ö, ö, nagyon komoly ipari múltat cipeltek magukkal, de ezek elsősorban katonai célokra szolgáltak, nem fogyasztói, nem piaci orientált célokat valósítottak meg ezekből. Tehát el kell, hogy mondjuk, mindent egységesen csináltak, és eh, hát ez, hogy mindenkire ugyanazt a mércét alkalmazták a bővítés során, ez nem volt egy szerencsés dolog. Nagyon nagy volt ez a bővítés egyébként is hogyha megnézzük a Lisszaboni stratégia értékelését, az egyik gyengeség, amiről itt beszélnek, hogy nem, cél, nem célzottan rendeltek hozzá költségvetési forrásokat, nem volt elég pénz. Természetesen fontos volt a strukturális alapok Lisszabonizálása, ez 2005-ben történt szintén a szakasz közepén valamikor, és ez nyilván egy előnyt jelenthetett ebben az esetben. Itt arról van szó, hogy kiadások allokációját pántlikáztuk, tehát célhoz kötöttük, méghozzá a Lisszaboni agenda figyelembevételével. Tehát 75% került számos területre, például a versenyképesség erősítését emeltük ki, a strukturális alapokból történő finanszírozás során, és el kell, hogy mondjam, igen, volt haladás, ezt nem tagadhatjuk el 2005 és 2007 körül úgy számoltuk, 6,5 millió munkahely keletkezett, de aztán a válság beütött, és sokkal több munkahely veszett el, mint amit addig megteremtettünk nyilvánvalóan. Tehát volt 2005 és 2007 között egy ígéretes időszak, a KOK jelentés szerint némi kiigazításokra került sor, ennek volt az eredmény az említett haladás de látjuk, hogy a gyengeségek az erősségeket túlmutatnak, e nagyobb súlyt képviselnek. Hát ebből aztán le kell vonni a tanulságokat. Itt az Európa 2020-as stratégiában mutatkozik ez meg. 2010 márciusában született ez meg. Az Európai Tanács hagyta e- júliusban de hát erre komoly árnyék vetült a válság során, a válság kitörése során, és legyünk őszinték, hogyha ilyen jellegű válsággal szembesülünk, akkor nem az Euró 20 assal foglalkozunk. 2011-ben, 2012-ben senki se az e-, Euró 20 20 as agendájával foglalkozott, mindenki Görögországgal, Portugáliával, Ciprussal foglalkozott, ők voltak a döntő kérdések, tehát a fókusz elkerült a, a jövőorientált stratégiáról, hanem inkább azt vizsgáltuk, hogyan tudunk ellenállni, az ellenálló képességet, hogyan tudjuk erősíteni. A válság őszintén szólva gyorsabb cselekvést igényelt, mint ez a fajta perspektíva. A költségvetésben is ez került előtérbe hogyha kapunk jelzéseket 2011-2012-ben például Görögországból, akkor az nem az Euró 2020-as témájában született, ott a hitelválságról kell beszél, kellett beszélnünk. Nyilvánvalóan, hogy a jövőorientált stratégia esetében Hát nem ez volt a legfontosabb abban a pillanatban. Az Európai Parlament például a frontloadinggal foglalkozott, előrehozott költségvetési kiadásokat a fiatalok munkanélkülisége miatt, amely romosan növekedett. Tehát nem az Euró 2020-as az, amivel foglalkoztunk. Az volt a fontos, hogy a válsággal szembeni ellenálló képességet erősítsük. Amire mindenképpen szükség van a 2020-as stratégia keretében, az erőteljesebb irányítás, az Európai Tanács, a koordináció a szemeszter fordájában, fegyelmező eszközökre is szükség van, aztán a kondicionalitás, a, feltételekhez kötés kérdés, és össze kell kapcsolni a válságra való reakciót, és az Euró 2020-ast a költségvetésben is. Tehát hogy tudjuk a két dolgot összhangba hozni valahogy egész Európa esetében, bár nyilvánvalóan egy mérsékelt fellépésre van szükség, hogyha a növekedés egy katalizátorát akarjuk ebben látni. Most nézzük a továbbiakat. Ami nagyon fontos, az az eredményorientált értékelés bevezetése teljesen egyértelmű. helyes dolg, így tudjuk megalapítani, hogy helyes irányba lépünk, helyes dolgokat cselekszünk a prioritásoknál, esetén prioritásoknál is például. Tehát azt kell megnézni, hogy haladunk-e, vagy nem haladunk, és ezt egyértelmű mérőeszközökkel kell megtenni az Euró 2020-as esetében. És Nyilván megvannak a makroökonomiai kondicionalitások, a parlament nem annyira kedvelte ezt. Ez azt jelenti, hogy a makroökonomiai irányítást kell erősíteni, és számos vita folyt erről itt a parlamentben, és, és a kérdés az, hogy hogyan tudjuk kiigazítani az eddig megtett lépéseket, ha az szükségesé válik, hogyan tudunk átállni az új perspektívára az Euró 2020-as vonatkozásában. Ami a legfontosabb volt, az az, hogy az eredményorientált, egyértelmű mutatókon alapuló ered értékeléseket hozzunk létre, így állapítsuk meg, hogy mi a jó eredmény. Így tudjuk felhasználni helyesen az EU forrásait. Hát nézzük meg a grafikonokat, persze van némi optimista megközelítés is, azt látjuk, hogy egy célzott költségvetés irányába mozgunk 2007 és 2010 között 32,3 százalék át költöttük a pénzeknek a Lisszaboni agendára, tehát 32,3%-ról beszélünk az összköltségvetés esetében. Ez az első fejezetbe került ez a versenyképességben természetesen a kohézió, és idővel a mezőgazdaság is szóba kerülhet is természetesen, de a E, e, tehát vannak felelősségeink, ez nem azt jelenti, hogy rosszul költöttük el a többi részt a költségvetésből, Ukrajnára, Szíriára kellett költeni, ezek hasznos pénzköltések voltak, ezt látni kell. E, a belügyek erősítése is nagyon fontos természetesen európai megközelítésben de a Lisszaboni célok teljesítése esetében a 30% 2007 és 2010 között nem volt nagyon jó. Ez 43,3%-ra növekedett 2011-2013 között. 2014-től kezdve az 50% felé kerültünk a, a költéseknél, amelyek a 2020-as stratégiához igazodnak. A következő pénzügyi tervben 2014-2020 között 59% kutatásfejlesztés, közlekedés, infrastruktúra, oktatás, élethosszígtartó tanulás, Erasmus és más fejezetek, a mezőgazdaság is olyan megítélés alá esik, amelyben a Lisszaboni stratégia fontosabb szerepet játszik. Most vegyük a legfontosabb ágazatokat. Az egyik utolsó rész nem 2050-ről beszélünk, egy rövidebb időszakról, 2020 talán szerencsésebb a kutatás fejlesztés, ez egy optimista felfogásának a költségvetésnek 2014-2020 között, itt reál értéken is növekedéssel számolunk. 80 milliárdról beszélünk jelenlegi árakon, 2007-2013 között 15,5 milliárdról beszéltünk. A kérdés az, hogy hogyan alakul ez tovább, mert növekedés egyértelmű, hogyan tudjuk ezt tényleg innovatív gazdaságra fordítani. Ennek számos dimenziója van természetesen, hogyha innovatív gazdaságról beszélünk, itt nem csak arról van szó, hogy közpénzeket költsünk, a vállalkozói kultúra fejlesztése, a kockázati tőke bevonása, mindez fontos szerepet játszhat. Tehát ez sokkal inkább túlmutat azon, mintha csak a GDP arányát vesszük a kutatás fejlesztés területéből. Látni kell, hogy nem csak a költségvetésén belüli pénzköltés kell itt figyelembe vanni, hanem úgy általában, hogy milyen feltételeket teremtünk. Vannak aztán konkrét programok is, például a Forrás Hatékony Európa, a digitális agenda szintén nagyon fontos, az iparpolitika, a globalizáció körülményei között. Tehát ez az első pont volt, a második pont a Connecting Europe alap. 2007-2013 között már költöttünk erre pénzt. Infrastruktúrális modernizációról van szó, 11 milliárdról beszélünk, most 33,3-ról beszélünk, mindenek előtt a közlekedés kerül szóba. Igyekszünk ennek segítségével bevonni a magántőkét, hogy a kockázatoktól ne ijedjen meg annyira, 5,9 milliárd az energiára és 1,1 milliárd a digitális fejlesztésre. És természetesen látni kell, hogy előre hozunk bizonyos költéseket. A frontloadingból sok minden történik, például az ifjúsági munkanélküliség esetében, de hát ez ahhoz vezet, hogy az energiainfrastruktúra pedig a backloading áldozata lesz. És azt látjuk, hogy az energiainfrastruktúrából a pénzt kivesszük 2014-2015-re az ifjúsági munkanélküliségre, de azt kell látni, hogy az energia interkonnektorokat is erősíteni kell az új körülmények között, ez jelentősen jelentős. Tehát folyamatosan a pénz szorításában vagyunk, hogy honnan. Tehát most megint csak frontloadingra van szükség, abból, amit már a backloadingnál, tehát amit hátra soroltunk korábban, azt most megint előre kell hozni a 2020-ig tartó kereten belül. Ezt úgy kell látnunk, hogy ö, igyekszünk projektkötvényeket bevezetni, stb. Tehát itt különböző próba próbálkozásokat látunk. Majd a következő terület, ami szintén nagyon fontos, a tudásalapú társadalom, mint téma, az Erasmus növekszik, ez mind növekszik természetesen, élethosszig tartó tanulás, azt gondolom, hogy ez mindenképpen jó hír a jövőt tekintve, és nem jön ez létre automatikusan, természetesen meglátjuk, hogy mennyire jutunk tovább. De a kutatás, fejlesztés, az egész életen áttartó tanulás, ezek ilyen alapvető elvárások, itt javítani kell a helyzet. Az Erasmus 40%-ra kap többet. Aztán nézzük a kohéziós politikát, itt itt partnerségi megállapodásokkal kell ezt összhangba hozni, és megint csak kondicionalitásról kell beszélni. A partnerségi megállapodás esetében a kohéziós politika 90%-a az Euró 2020-as céljaival van összhangban. És természetesen mozgásteret kell biztosítani a tagállamoknak, és azt kell megvizsgálni, hogy tudjuk elkölteni a pénzt itt Kelet-Európának segítséget kell nyújtani, ilyen nagy számú cél is van természetesen ehhez, de mindig eh, meg kell vizsgálni a partnerségi szerződéseket. Megfelelő ö, eh, teljesítmény alapú értékeléseket kell itt is bevezetni, hogy tényleg hasznosan használjuk fel a pénzt a kohéziós politikából. Ezzel az előadásom végére jutottam a költségvetés az egyik fontos eszköze annak, hogy elérjük az Euró 20-as célokat, de hát erre árnyék vetült, amikor megkezdődött a dolog, hiszen reagálnunk kellett a válság körülményeire akkor. Reméljük, hogy ebből kikeveredünk most már, és refókuszálhatjuk az erőfeszítésünket egy dinamikus fejlődésre Európán belül. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, biztos úr, ezt az inputot. Most, kedves kollégák, meghallgattuk a két előadást, most pedig arra van lehetőségünk, hogy kérdéseket tegyünk fel. Valamennyivel megelőztük az időrendet. Kérdezem, hogy ki akar kérdést feltenni, parancsoljon Greszlászony. Köszönöm szépen, nagyon érdekes volt, hogyha az ember elgondolkodik ezen a kérdéseken, akkor nagyon érdekes eredmények jönnek elgondolkodás végeredményeképpen. Mindkettőkhöz van egy kérdésem. Nagyon is érzékletesen mutatta be, hogy az Európai Unión belüli szakadékok, különbözőségek mekkorák. Mit tenne az olyan országok, mint Észtország, Franciaország, Románia? Mit tanácsolna nekik, úgy gondolom, hogy túlságosan pénzközpontúan gondolkodunk, sokkal inkább a vállalkozások lehetőségeire kellene összpontosítanunk. Ön bemutatta, hogy például az Egyesült Államokban a vállalati politikának mekkora jelentősége van ebben a kérdésben. Hogyan kellene a vállalkozásokkal kapcsolatos politikáját az EU-nak megváltoztatnia, annak érdekében, hogy az európai költségvetésből származó források maximális eredményekhez vezessenek az érintett tagállamokban. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, a következő kérdés feltevünk pedig Paul Rübich. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy ez a meghallgatás rendkívül fontos számunkra olyan kritikus időkben, mint most, amikor ugye az Európai Uniós költségvetést igazán helyesen kell felhasználni. Számomra mindig az a kérdés, hogy a jövőben adott esetben lehetőség van-e arra, hogy hatástanulmányok révén megnézni, hogy a KKV-k esetében milyen intézkedésekkel lehet új, jól megfizetett munkahelyeket teremteni, és milyen eh, kiadásokkal tudjuk a már meglévő munkahelyeket biztosítani. És a harmadik kérdés számomra talán a legfontosabb kérdés, az az, hogy az Európai Uniónak eh, milyen jogszabályokkal eh, kell megőriznie az európai foglalkoztatást, és melyek azok a jogszabályok, amelyekkel tudatosan romboljuk a foglalkoztatást és szüntetjük meg a munkahelyeket. Nem tudom, hogy esetleg ezen a helyzeten a jövőben hatástalományokkal lehetne -e javítani. Köszönöm szépen, következő hozzászólónk Ian Mulder. Köszönöm, nagyon érdekesek voltak az előadások. De nem jöttem rá belőlük, hogy mi a különbség amit az európai költségvetés jelenthet. Egy százaléka a GNP-nek az Európai Unió, és ebből a kutatásfejlesztésre kb. 3%-ot költünk. Finnország és Svédország önmaga a GDP-jük 3-3,5%-át költi a kutatásfejlesztésre, akkor az európai aspektus ez gyakorlatilag milyen er segítséget jelent nekik, mivel teszi hatékonyabbá az egészet. Mi az, ami Európának köszönhetően valósult meg, és enélkül nem valósulhatott volna? Köszönöm szépen a magam részéről is lenne egy kérdésem de Fren úrhoz. Beszélt az agyelszívásról, a brain drainről. Valóban ez egy olyan jelenség, amelyek amelyel nem foglalkoztuk eléggé. A bolgár kollégák és más országból érkező kollégák ugyanakkor utaltak arra, hogy ott orvosok képeznek eh, az ottani adófizetők pénzéből, eh, Ugyanakkor ezeknek az orvosoknak egy nagyon nagy része más országokba elvándorol, Svájcba, Németországba, vagy adott esetben Belgiumba. Fordított eh, irányban nagyon sok német országban végző orvos tanhallgató elvándorol Németországból, hogy mondjuk Norvégiában és Svájcban dolgoznom, az olyan országok, eh, mint például Bulgária és Románia. Én például Romániába ellátogattam egy biciklitúrára két évvel ezelőtt, ott beszéltem fiatalokkal. Eh, voltam eh, például olyan vohó kompkikötőben, és megkérdeztem ott fiatalokat, hogy mivel foglalkoznak. Azt mondták, hogy ellátogatnak Németországba, hogy ott tanuljanak gépészetet vagy mást és akkor kérdeztem, hogy na jó, de és visszatérnek? Mit tesznek itt? Itt semmi sincsen. A kérdés tehát az, hogy ezekben az országokban hogy mit tesznek a, a szakképzett emberek, az egyetemet elvégző emberek. Hogyan van a nemzetközi munka megosztás ezen a területen? Hogyan van az, hogy nem tudják ellátni a globális munkamegosztásban a megfelelő szerepüket ezek az országok? A kérdés tehát az, hogy milyen ösztönzőket tudunk arra kialakítani, hogy a Németországban tanuló bolgárok, románok, stb. visszatérjenek az országukba. Bizonyos kutatási intézményeket is jobban kellene támogatni az Európai Unió bizonyos tagállamában, annak, tagállamaiban, annak érdekében, hogy ott egyfajta ilyen kutatási kapacitás alakuljon ki, és a spin-off és a spill-over hatások érvényesüljenek, és egy bizonyos fajta technológiai transfer kialakuljon ezek felé az országok felé. Talán ez is segítene abban, hogy az azokból az országokból való agyelszívást azt csökkentsük és bizonyos, és hát bizonyos számú éven belül ott egy olyan gazdasági környezet alakuljon ki, például a szilícium völgy is sem volt adott esetben mindig is az Egyesült Államokban a növekedésnek a centruma, ott is idő kellett, hogy az kialakuljon. Vannak az Egyesült Államokban olyan vidékek, a nagy tavak vidéke, Ohio, Illinois, ahonnan gyakorlatilag elvándorolnak most például a Szilícium völgybe az emberek. Nem tudom, ki akar válaszolni, de Fren úr, vagy esetleg biztos úr, ki kezdi, parancsoljon. Thank you. I was... Köszönöm. Tanácsot vártam, igazából nem kérdéseket. De az utolsó megjegyzése összekapcsolódik Inge Gressle asszony megjegyzéséhez. Az, hogy minden ország számára ugyanazt a receptet próbáljuk felírni, de ezzel kapcsolatban itt a probléma. És majd Defrank professzor is nyilván fog erről beszélni. Vannak olyan eszközök a költségvetésben, és olyan programok, amelyek segítik például a keleti fiatalokat, hogy mondjuk itt Brüsszelben jobb képzést kapjanak, jobb egyetemre járhassanak Londonban vagy Németországban. De ez egy kétélű kard, mert hogy nem jönnek vissza. Az Erasmus is segít abban, hogy jobban alkalmazkodjanak ahhoz, hogy karriert csináljanak Európa egy olyan részén, ahol mm, jobban keresnek. Ezekkel a programokkal óvatosnak kell lenni, mert egyrésztről óriási előnyei vannak. Lengyelország esetében látom, hogy milyen nettó pozitív hatása van. De ez az emigrációt is növelő eszköz, Úgyhogy például Rigában azt kérték tőlem, hogy a Youth on the Move programot annyira ne próbáljam támogatni, mert a fiatalság már így is épp eléggé mozgásban van, mégpedig egy irányba, és nem térnek vissza. És ők jobban szeretnék, hogyha az okos fiatalok otthon maradnának. És nincs olyan, hogy ez Brüsszel tudja legjobban. Nem ez a helyes válasz. Az egységes megoldás nem jó Európa minden része számára, hiszen a konvergencia pont azt próbálja meg elérni, hogy a különböző kultúrák fennmaradjanak Európa szerte. Rübig úr az innováció felől a foglalkoztatás felé fordította figyelmünket. Ennek politikai következményei is vannak, hogy nagyon magas a munkanélküliség a fiatalok körében. És itt is egy paradoxonra hívnám fel a figyelmet. Szeretném provokálni önöket egy picikét. Amikor a tanulmányt elvégezték, akkor megnéztük, hogy a különböző foglalkoztatási programoknak milyen hatásai vannak. Az infrastruktúra, és nem a kutatásfejlesztés az, ami a leginkább multiplikátor hatást ér el. Tehát az infrastruktúra jelenti azt, hogy több munka nem az, hogyha kutatásfejlesztés van egy országban. Például az infrastruktúra, az én országom, Lengyelország esetében is ezt láttuk. Az infrastruktúra hiánya az a foglalkoztatással összefügg. A foglalkoztatás pedig épp olyan fontos témakör ma, mint a tudás alapú gazdaság. Épp annyira kell a két területet támogatni. És van még egy tipikus kérdés, ami szintén ide vonatkozik, hogy a túlszabályozás az hogyan akadályozza Európa versenyhelyzetét. Idén a bizottság nem csak új kezdeményezésekkel foglalkozott, hanem az úgynevezett refittel is, azzal, hogy bizonyos jogszabályokat felülvizsgáljunk, sőt, akár töröljünk akkor, hogyha a szubszidiaritás elvét sértették. Az Európai Bizottság szerintem nagyon jó ötlet lenne, hogyha tovább vizsgálná az európai jogszabályokat. Jan Mulder a számokról beszélt, hogy a mi kis erőforrásainkkal milyen mm, hatást tudunk elérni, ami túlmutat a nemzeti szinten és az országos erőfeszítéseken. Hát ami a mi rendelkezésünkre áll, a 80 milliárd, ezt a társfinanszírozással együtt kell kalkulálni. A kutatási programokban mi a pénz felét adjuk. A projekt másik fele, felét mondjuk Nagy-Britannia finanszírozza vagy azok a német-holland kutatóintézetek, ahol a, a munka folyik. Úgyhogy az európai költségvetés számai azok a kutatás és fejlesztésben egy nagyobb költségvetésnek a részét képezik, tehát azzal, hogy mi a beruházást ösztönözzük azáltal, hogy mi is adunk pénzt, ezzel nagyobb erőfeszítés, nagyobb hatást tudunk elérni. A társfinanszírozás tehát nagyon fontos ösztönző hatással bír arra vonatkozóak is, hogy az tagállami költségvetésből szálljanak a kutatás fejlesztésre pénzt. Köszönöm, biztos úr. Én pedig először a kérd, egy, az egyik első kérdésre szeretnék válaszolni. Az USA-ban a magánszektor jobban bevonódott a kutatásfejlesztésbe. A magáncégeknek jelentősebb a szerepe ebben a területben, mint Európának, mint Európában. De ugyanakkor az úgynevezett kockázati tőkére alapuló kapitalizmus is nagyon jelentős kultúrával él ott. Tehát nem a, az európai tisztviselőkön keresztül megy a pénz, hanem bankokon keresztül, vagy olyan, ö, olyan cégeken keresztül, amelyek kockázati tőkét nyújtanak olyan vállalkozásoknak, amelyek mondjuk a szilíciumvölgyben vagy máshol ígéretesnek tűnnek. Tehát ez a de önmagában a kockázati tőke bevonása a tagállamokban nem fogja a tagállamok közötti szakadékot csökkenteni. Mindazonáltal több tagállam olyan helyzetben van, olyan eh, perifériás helyzetet foglal el, ahol nem tud ilyen iparosodott vagy iparosodó övezetet létrehozni, ahol egy sor olyan vállalkozás lenne, amely oda vonzaná a képzett munkaerőt, illetve a kutatás fejlesztést. Üzleti klasztereket nem lehet bárhol létrehozni. Például van egy olyan kínai terület, ahol az újra hasznosítható energiákkal foglalkoznak. Ez Kína nyugati részén van. Itt több állami cég van. Ezeknek, ezek felett nagyon komoly az ellenőrzés. Tehát itt nincs arra lehetőség, hogy egy magáncég üzleti klasztert hozzon létre. Itt az állami befolyás érvényesül a kutatásfejlesztésben is. Mondjuk Románia vagy Bulgária esetében pedig azért nem fog megélni a kockázati tőke, mert a, a, a fejlődéshez szükséges infrastruktúra nincs ott. Aztán beszéltek a, az agyelszívázról is. Az Kínában a kínai fiatalok között is megjelenik ez a probléma, hogy akik külföldön tanultak, azok nem térnek haza, hanem inkább a legfejlettebb államoknak, például az USA-nak az klasztereiben helyezkednek el, ott maradnak. Tehát a kínaiak is ugyanezzel a problémával néznek szembe. Hogyan tudjuk visszavonzani azokat a fiatalokat, akik azokba az országokba, ahol nincsenek klaszterek, és nem tudnak olyan szinten elhelyezkedni, mint mondjuk a nyugat-európai országokban. Politikai rendszerekre van szükség, amely az életszínvonalat javítja. Például Kínában is ez az eszközhöz folyamodtak, de realistának is kell lennünk. Tehát, hogyha valaki Bulgáriában, Romániában ö, születik, ahol kevesebb a közszolgáltatás, kevesebb az út, több a megszorító intézkedés, nagyobb a bizonytalanság, a társadalmi instabilitás. Hogyha valaki jól képzett, akkor nem biztos, hogy egy ilyen szociálpolitikai klímába vissza akar térni, és a periférián akarja leélni az életét, mint például Görögország vagy Románia. Tehát hogyan tudjuk őket meggyőzni, hogy térjenek haza? Hát egyrésztről arra kell költeni, hogy ezeknek az államoknak a gazdaságát szorosabban kössük az általános európai infrastruktúrához. Más oldalról azt gondolom, hogy sajnos az európai programok a kicsi költségvetésükkel nem tudják ezt a problémát megoldani. Eléggé pessimista vagyok a tekintetben, hogy ezeket az embereket hogyan tudnánk hazavonzani. Hogyha mondjuk Kína vagy Kalifornia kérdését nézzük, az nagyon érdekes. Vannak olyan régiók, mint például Kalifornia, amely kevesbé volt fejlett, mint például Chicago vagy a keleti part néhány iparosodott városa. De folyamatosan az USA katonai fejlesztésének, illetve számítástechnikai fejlesztésének a központjává vált Kalifornia. Az internet is amerikai katonai találmány, a tengerészgyalogosoknak akarta kommunikációs rendszert létrehozni amerikai állami pénzen. A Star Wars program vagy a Strategic Defense Initiative, ezek is olyan iparpolitikák voltak, amelyeket a katonaság rendelt meg. Az amerikai gazdaság tehát nagyon komolyan költött a GDP-nek nagyon jelentős százalékát költötte a haditechnológiára, és a haditechnológiából a polgári technológiába átgyűrűzött egy csomó találmány, és így került sor arra, hogy ö, Kalifornia egy ilyen központtá vált. Tehát az amerikai államnak rengeteg pénze van ebben. Románia esetében is ilyen óriási összegekre lenne szükség, ha csodát várnánk. Itt viszont európai szinten ez nem fog így megvalósulni. Nem gondolom azt, hogy a Lisszaboni stratégia költségvetése az jelentéktelen lenne, de nagyon alacsony és nem elég ahhoz, hogy az európai periférián elhelyezkedő országoknak az infrastruktúráját úgy felfejlesz -e, hogy közelebb kerüljenek, eléggé közel kerüljenek a nyugat-európai szinthez. És Közgazdászként csak annyit mondhatom, hogy több nemzetek feletti transfer nélkül ez a helyzet fenn fog maradni. Köszönöm szépen ma délután valószínűleg nem fogjuk megtalálni a végső választ ebben a kérdésben, de mindenképpen az elhangzott eh, hozzászólások a további politika meghatározásához, a további célok kitűzéséhez, intézkedések meghozatalához megközelítési pontként, igazodási pontként szolgálnak. Köszönöm szépen az előző két előadónak az inputját, és azt javaslom, hogy rögtön térjünk át a következő eh, előadókra. Nem tudom, eh, hogy van-e kapcsolódó további programjuk, de köszönöm szépen a részvételüket. Kedves kollégák, rövid eh, színpad átalakítás után folytatjuk meghallgatásunkat. A következő blokk témája az Unió Lisszaboni stratégiája, a siker értékelése és az eredménytelenség okainak megértése. Szeretettel köszöntöm körünkben Dimitrius Papadimitriút a Manchesteri Egyetemről, valamint Paul Coplandet, a londoni Queen Mary University-ről Papadimitriu úr és Copland úr, üdvözöljük Önöket a szakbizottságunkban, és a technikai szünet után most rögtön készen is állunk a folytatásra, nem tudom, hogy ki fogja kezdeni, parancsoljon Öné a szó. Uh, Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy lehetőséget kapunk, hogy a Lisszaboni stratégiáról a könyvünket bemutathassuk. Ennek a címe Lisszaboni stratégia a siker értékelése és a kudarc megértése a világ legjobb e témával foglalkozó szakértői, szerzői ennek a könyvnek. Több fejezetről beszélhetünk, az összes Lisszaboni stratégiai fejezet, a szociális kirekesztés, a nyugdíjak, az egészségügy, a foglalkoztatás, kutatás, fejlesztés, oktatás, képzés és a gazdasági kormányzás, valamint a gazdaság és a pénzügyi unió monetáris unió azok a témák, amelyeket a különböző fejezetek lefednek. Most mi csak egy összefoglalással szeretnénk kérni, és a konklúziót szeretnénk a lehető legfrissebb információkkal kiegészíteni, amelyek a megjelenése óta kerültek nyilvánosságra. Két részre fogjuk osztani a prezentációt. Én azzal kezdem, hogy a nagy képet, az általános képet mutatom be, a Lisszaboni stratégia korlátait és eredményeit. Ezután pedig kollégám Paul Coblent fog beszélni a különböző szakpolitikai területekről. Én három különböző tengerre szeretném felhívni a figyelmüket, amelyek szerintem segíthetnek abban, hogy irányt mutassanak akkor, amikor a Lisszaboni stratégiát értékeljük. Az első ezek közül a Lisszaboni stratégia, mint párbeszéd értelmezése. Itt arra szeretném kérni önöket, hogy két kérdést gondoljunk végig. Az első, hogy az Európai Uniónak igaza volt-e akkor, amikor a politikai menetrendjének a legfontosabb célkitűzéseként a versenyképesség növelését határozta meg 2000-ben, és aztán 2010-ben is ott kell, hogy legyen a versenyképesség a legfőbb feladatok között. Az egységes európai piac, az euróhoz való kapcsolódásának a kérdésnek nagyon mély. Aztán egy sor strukturális reform, amelyet a tagállamok hajtottak végre, szintén jó ötlet volt-e? Az Európai Unió a versenyképességéből nagyon sokat vesztett. Legalábbis ez volt a feltételezés, akkor, amikor a Lisszaboni szerződ, vagy a Lisszaboni menetrendet kidolgozták. De szerintem ez nem annyira világos ez a kiinduló pont, mint ahogy ezt sokan gondolják. A fejlődő országok gazdasági növekedése és ennek a sebessége nagyon gyakran ö, úgy van hangoztatva, mint hogyha ez a az egyik érv lenne amellett, hogy az EU lemaradt és vesztette a versenyképességéből. De az, hogy a versenyképesség területén Európa kezd várni, ez nem annyira egyértelmű, mint ahogy ezt néhányan gondolják. Az általános számok például az Európai Unió folyófizetési mérlegében igazából nem ezt mutatják a német export rekord az elmúlt néhány évben szintén nem válságot jelez. Azonban az elmúlt néhány évben volt valami, amit láttunk, és ez nagyon fontos. Láttuk azt, hogy nő a divergencia az Európai Unión belül. Egyre különbözőbb a különböző részek versenyképessége, és ez már át is vezet a következő ponthoz, az, pedig nem más, mint az, hogy az Európai Unió mennyire vette, hagyta figyelmen kívül a saját versenyképességének a belső dimenzióját. Ahogy az előző, előttem szólók is azt mondták, a kohézió, a versenyképesség, stb. forrásai helyett a Lisszaboni stratégia arról kezdett el beszélni, hogy a versenyképesség fenntartása egy folyamatos küzdelem kell, hogy legyen a tagállamok között. A logika elvei alapján azonban azt kellene gondolnánk, hogy egy ilyen versenyképességi játszma az Európai Unión belül egy nulla eredménnyel járó játszma, amelynek nem lehetnek csak nyertesei. Ahhoz, hogy európai és nemzeti szinten is politikailag életképes legyen az érvelés, ahhoz sokkal konkrétabbnak kell lennünk, és sokkal drágább szakpolitikákra van szükség, amelyek kompenzálják a nemzeti, ágazati vagy regionális veszteseket a versenyképességi versenyben. Aztán arra is szükség van, hogy a versenyképességi menetrend az Európai Unióban politikai szinten, ugye európai szinten legyen irányítva, és ne azt a benyomást keltse, hogy egy olyan folyamatról van szó, amely ö, automata, pilóta által vezérelt. Az európai társadalom nagyon jelentős rétegeit ugyanis elidegenít az EU-s integrációs projektől az, hogyha ezt gondolják. Egy második tengely, ami mentén lehet Lisszabont értékelni. Mint kormányzati architektúra. Ez az egyik legnehezebben értékelhető terület. Itt a legnehezebb a sikert vagy a kudarcot meghatározni, mert ezeknek a kérdéseknek az eredménye mindig a saját preferenciáink színében egy kisé módosul. Itt azt hiszem, hogy két fő dolgon érdemes elgondolkozni. Az egyik, a kor, nyílt koordináció módszere, ami az egyik fő ösztönzője volt annak, hogy a Lisszabon és az Európa 2020-as célokat elérjük, ez eléggé világos döntéshozatali mód-e, amelynek révén hatékonyan együtt tudnak működni a felek a hagyományosabb közösségi módszerhez képest? Az én válaszom erre, hogy nem. Egyrésztről nincs egy egységes nyílt koordinációs módszer. Ehelyett van számos különböző beszámolási rend, különböző aktivitási szint a bizottság részéről, különböző kötelezettségvállalások a tagállamok részéről. Vannak olyan Lisszabon és Európa 2020-as stratégia kötelezettségvállalások, amelyeket számszerűsítettek, másokat nem. Így nagyon nehéz az előrehaladást értékelni és felmérni. És az összehasonlítás még nehezebbé válik akkor, hogyha a strukturális reformról szóló üzenetnek a az értelme is kezd elmosódni. Márpedig ez is egy probléma. Még egy dolog, amit érdemes végig gondolni, akkor amikor Lisszabonról, mint egy kormányzati, kormányzási architektúráról beszélünk, akkor azon kell elgondolkozni, hogy átragadta ez a Lisszaboni gondolat más EU-s szakpolitikákra. Az előttem szólók is említették, hogy úgy tűnik, hogy a liszabonizáció egy sor EU-s szakpolitikában egyre jelentősebbé válik, és ezek közül az egyik fontos terület a strukturális alapoké. A Lisszaboni célkitűzések és a meglévő közösségi szakpolitikák közötti konver- szinergiák és konvergenciák nem mindig világosak. A bizottságnak fontos szerepe lenne az, hogy a közösségi célokat a diszaboni célokkal párhuzamba vonja, de nem mindig el sikerrel. Aztán a harmadik és egyben az utolsó értékelési tengely, az, hogyha a Lisszaboni stratégiát és az Európa 2020-at mérhető célkitűzések soraként tekintjük. Makroszinten azt hiszem, biztonsággal jelenthetjük ki, hogy nincs mérhető zsinórmérték, akár a Lisszaboni, akár az Európa 2020-as stratégiában nincs olyan, amelyet az összes tagállam egyformán alkalmazna. Egy másik szinten az euróvezet válságának a kitörése önmagában is nagyon világosan mutatja azt, hogy ez a két stratégia milyen módon vallott kudarcot különösen, a fő teljesítési mechanizmusok tekintetében, ami nem más, mint a nyílt koordináció módszere. Szeretném felhívni a figyelmüket három fő pontra. Az első, az EU saját kudarca a tekintetben, hogy nem fetezték fel elég korán azt, hogy az e vezet válságba fog kerülni. Márpedig az ír, portugál vagy a görög gazdaság óriási egyenlőtlenségei, egyensúlytalanságai nem hirtelen merültek fel, hanem már évek óta mutatkoztak a jelei. Évek óta folytatódó fejlődésnek az eredménye volt ez. Hogyha egy ilyen nyílt koordinációs módszer szerint jobban vizsgálták volna ezeket, akkor értre lehetett volna venni, hamarabb is, és a tagállamok nem voltak elég aktívak, sem az Európai Bizottság, hogyha az Európai Uniónak a ennyire fontos területen is, mint például a makrogazdasági kormányzás, ennyire felszínes volt az együttműködési célja, együttműködési készsége, akkor hogyan várhatjuk azt, hogy ez a módszer elég erős reformöztözővé válik a tagállamokban olyan területeken, mint mondjuk az oktatás vagy a kutatásfejlesztés, amelyek sokkal kevésbé mennek a bőrünkre, mint a makrogazdasági kérdések. Milyen okokozati kapcsolat van a Lisszabon és az Európa 2020 kutarca között, kudarca abban, hogy a célkitűzését nem érte el egyrésztről, és a között, hogy az euróövezet válságba került szerintünk. Az euróövezeti válság a különböző Európai Uniós tagállamok versenyképessége közötti egyre nagyobb eltérésből ered. Azt szeretnénk, hogy az Európai Unió a legversenyképesebb gazdaság lenne a világban, de most, hogy az euróvezetbe is bevontuk ezt a célkitűzést, nem ezt tapasztaljuk, hanem azt, hogy a periféria egyre kevésbé versenyképes. Régen az volt a cél, hogy legyenek munkahelyek, munkahelyek, munkahelyek, de 2004-ben, 2012-ben, ha összevetjük azt, hogy milyenek voltak a foglalkoztatási adatok az EU egészében, akkor 1%-kal nőtt a munkahelyek száma. Ugyanekkor a foglalkoztatási adatok Görögországban 10%-kal csökkentek, Írországban 8%-kal, Spanyolországban és Portugáliában pedig a foglalkoztatás 6%-kal esett vissza. Majdnem három évvel ezelőtt az Európa 2020-as stratégia beindításakor, amikor fenntartható, erős növekedést akartunk elérni, és a szegénység csökkentését, ezóta az EU GDP-je kumulatíve csak 3,4%-kal nőtt. Ugyanakkor viszont a görög GDP 23%-kal esett vissza, Portugália GDP-je 20%-kal, Spanyolországé 9,5%-kal csökkent, az olaszoké pedig 7-tel. Mondhatják azt, hogy ezek ezekre a számokra a gazdasági válság kitörése hatással volt, de mi azt mondjuk, hogy éppen azért, mert a Lisszaboni, illetve az Európa 2020-as stratégiák kudarcot adtak, éppen ezért tört ki a válság. Az euróvezeti válság nem szeretnénk, hogyha hamis képet festene. Szerintünk inkább a mögöttes valóságot érdemes felkutatni. Végül pedig arra a mintázatról szeretnék beszélni, ami a gazdaságpolitikai ö, tekintetben a legkisebb közös többszörös. A nyílt koordináció módszere csak azokra a területekre kért, tért ki, azokra határozott meg Európai Uniós fellépést, amelyek közös probléma voltak úgy gondolták, hogy ezeknek az esetében érdemes megfizetni ennek a módszernek az árát. Ez lehet, hogy akkoriban igaz volt, de most már nem. És 2010-ben sem volt igaz akkor, amikor az Európa 2020-as stratégiát beindította az Európai Unió. A gazdasági válság ugyanis rámutatott ennek a megközelítésnek korlátaira. Gyakorlatilag egy évtizedre volt szükség, hogy a Lisszaboni stratégia közös összehasonlító adatokat, vagy benchmarkokat határozzon meg Európa szint szerte. De Görögországban például, amikor a mentőcsomagot kapták, 30%-kal csökkentették a nyugdíjakat egy hét alatt. Hasonló nyugdíjcsökkentés történt Olaszországban és Spanyolországban is. Itt azt szeretnénk hangsúlyozni, hogyha ez az eltökéltség korábban megvalósult volna, Lisszaboni kontextusban, ha ezt akkor lettek volna ilyen határozottak, amikor kötelező jellegű benchmarkokat határoztak volna meg mondjuk tíz nap alatt, vagy tíz évvel ezelőtt, akkor nem jutottunk volna ide. Nem akkor kellett volna ilyen szigorúnak lenne, amikor a görög nyugdíját csökkentjük. Egy új szerződésről beszélünk, a gazdasági kormányzás problémáiról beszélünk, a Lisszaboni célkitűzések, mint kormányzási rendszer kudarcáról beszélünk, és erre még szeretnék visszatérni, vagy szeretnénk visszatérni prezentációnk végén, de most átadom a szót kollégámnak. Köszönöm szépen. Csak hogy kövessem, amit Dimitris mondott, azt gondolom, hogy a kutatás során ez a válság egy tényleg sokként hatott ránk, és ez lehetővé tette, hogy végigvegyük ilyen alapon az összes politikai területet, és megnéztük, hogy Lisszabon mennyiben tudott a célok útján haladni. A következő tíz percben a szakpolitikai területekről és az általános veszélyekről fogok beszélni. És hát persze itt voltak sikerek is, de már korábban hallottuk, hogy úgy általában nem rózsás a kép Lisszabon kapcsán, és ez mindenképpen érdekes szerintem, mert a válság előtt az tudományos irodalom igencsak pozitívan fogadta Lisszabon, Lisszabont, a Lisszaboni stratégiát, a tudósok némileg kritikusok voltak, de ettől marginalizálódtak is némileg, hogyha bírálták. De most az euróvezet válsága után az Euró 2020-as 20 kapcsolatos hozzáállása tudományos vitában is megváltozott. Most három nagy területre szeretnék fókuszálni. Az egyik a politikai problémák európai zállása a másik pedig a, az összehasonlítás lehetőség. Tehát mit tehetnek a nemzeti szinten? A harmadik, a hatóságok, a harmadik pont pedig az EU hatásköreinek növelése, bővítése vagy mélyítése, mint Dimitri elmondta, hogyha megnézzük az eredeti célokat, amiket Lisszabon kitűzött, és és eh, megkérdeztük az, a válaszadókat eh, azzal kapcsolatban, hogy mi az, amit létrehozott eh, Lisszabon, mi az, amit megteremtett Lisszabon, és mit tudott elérni az említett időszak alatt. És igenes szakpolitikai tanulásra is sor került Lisszabon összefüggésében. Szocializálották a szereplőket, az irányítás különböző területein politikai gondolatokat figyelembe vettek, a tagállami sikersztorikat jobban bevonták, itt különböző nemzeti keretek között különböző szereplők léptek fel, széles körét vonták le be ezeknek a szereplőknek a végrehajtásba, és nyilván ez ilyen szakpolitikai tanulásra adott lehetőséget. És annak ellenére, hogy a koordináció nyílt módszerét sokan bírálták és joggal, de azért egyfajta kognitív tanulás nemzeti szinten és EU szinten magasabb színvonalú, mint korábban. De hát persze ez nem azt jelenti, hogy minden a legjobban működik. Természetesen a foglalkoztatási stratégia eh, nem úgy működött, amilyen szerettük volna. De most térjük vissza a, a kognitív tanulási keretet. Az egyik fontos dolog, amit meg kell említeni, a politikai tanulás ellenére kevés bizonyíték arra, hogy eh, a gondolatok átkerülnek a nemzeti szintre. Nem igen látjuk ennek jeleit a kötetben. Sokan azt mondják egyébként még akár, hogy itt Brüsszel beszél Brüsszellel. Tehát ez a Lisszaboni gondolat nem került le a nemzeti szintre, sőt mélyebbre helyi vagy regionális szintre, mint ami a cél lenne, vagy amire szükség lenne természetesen. A másik gyengeség, hogy az európai zállás ezen a szinten egy kidifferenciált folyamat, hogyha megnézzük a foglalkoztatási stratégiát, akkor természetesen előfordult a kognitív tanulási folyamat a foglalkoztatásban, de mm, ez erőteljesebb, mint a szociális kirakesztődés területén, tehát itt nagyon differenciált integráció van, tehát különböző szintű az integráció, és ehhez alkalmazkodni kell a, a stratégiának is, vegyük az egészségügyet, vagy a nyugdíjakat, ez az európai zálódás alacsonyabb szintje figyelhető itt, mint más területeken, mondjuk a kutatás fejlesztésben. Nézzük meg az összehasonlítás témáját azt gondolom, hogy sokkal jobban látjuk most, hogy mi történik a tagállami szinten, és nagyszámú statisztika, információ ér el bennünket, ehhez hozzá tudunk férni, sokkal több, mint Lisszabon előtt, és ezek összehasonlítható adatok, ez azt jelenti, hogy egyszerűen nagy mennyiségű tudás áll rendelkezésre azzal kapcsolatban, hogy mi történik, és a tagállamok igenis nyitottabbak az összehasonlítással szemben és megnézik, mi az, ami sikeres más tagállamokban, mi az, ami működik, mit kell változtatni a saját nemzeti keretek között. Ez a nyitottság megvan, és annak ellenére, hogy mit tudom, nyugdíjaknál jelentős nehézségek vannak, hogy közös iránymutatásokat fogalmazzanak meg, de azért a ismerik a rendszereket, és ez egy hasznos dolog volt, hogy ismerik egymást bizonyos összefüggésekben, és Persze nem lehet ezt mindig egy az egyben összehasonlítani, nem lehet mindig azt mondani, hogy ez Lisszabon miatt van valójában. Aztán az EU hatáskörökről is beszélnünk kell, az, hogyha az egységes európai aktáról beszélünk 1986-ban, ennek volt egy klasszikus spillover hatása akkoriban a az energiára, és egyfajta optimizmus alakult ki, ez aztán magával ragad más politikai területeket és szakpolitikákat is. Ez egy klasszikus spillover, amiről beszélni szoktunk, tehát egy áttételes hatás, de ez, ez igazából Lisszabon esetében is meg kell vizsgálni, hogy elmélyülte a folyamat, kibővülte az igazság az, hogy valójában ez nem egyértelműen figyelhető meg. A nyugdíj és az egészségügy nem szerepelt a 2000-ben a Lisszaboni stratégiában. Persze aztán idővel egyre inkább belekerült a szociális aspektusok szóba kerülhetnek. Lisszabon kapcsán a munkahelyteremtés volt az első számú dolog. 2005-ben megszületett az a bizonyos KOK jelentés is. Tehát ha megnézzük a spillover hatásokat, amikor elmélyítjük a hatásokat, hogy ez mennyiben figyelhető meg. Ez valamennyire megtörtént. Aztán a gyengeséget illetően beszélhetünk nyitottságról, kognitív fordulatról is, tanulási fordulatról is beszélhetünk, de amit nem sikerült elérni, azok a konkrét célok voltak de, és hát részben persze a tagállamok felelősek ezért, az eredményért ez vitathatatlan. De miért is történt ez így? Három pontot kell itt kiragadni szerintem, a kutatásból ez derül ki. Az egyik az, hogy a Lisszaboni ö, stratégia mozgó célpontra lőtt, ö, tehát nem voltak egyértelműek a célok, és 2005-ben, amikor újraindították ezt, akkor a célpont adatok megváltoztak, és ez egy problémás ügy volt. 2005-ben, amikor újraindították, újra határozták meg a stratégiát, és ezt, ahol a gazdasági növekedés szociális kohézióval vonták össze, ugye a gazdasági növekedésnek célja, hogy szociális kohéziát hozzon létre, és 2000-ben még nem így gondolkodtak erről az ügyről. Itt az európai modernizáció került előtérbe 2005 után, viszont a szociális modell, az európai szociális modell külön szóba került, aztán 2005-ben a munkahelyteremtés is előtérbe került, és ez természetesen a tagállamok szintjén és a bizottság szintjén is komoly változásokhoz vezetett. Természetesen egy kísérleti folyamatról beszélhetünk ebben az esetben de ennek ellenére a tagállami szinten némi zavart okozott az ideológiai váltás, tehát eredetileg a, a piacorientáltabb volt az egész 2005 után ez megváltozott, az érintettek sem tudták, hogyan reagáljanak a koordináció nyílt módszere kapcsán sem. Ez egy érdekes eredmény, hogyha megnézzük az Euró 20 at mindennemű radikális változás a célok esetében alááshatja a támogatás szintjét, és az, hogy a nemzeti szintű szereplők ténylegesen részt vegyenek a célok elérésében. A második pont, amiről beszélnünk kell, hogy az irányításnak egy gyenge módja, a koordináció nyílt módszerre természetesen. A jelentéstétel nem jól működik, nem egységes, különböző modelljei is vannak a koordináció nyílt módszerének, ezt látni kell és a naming and shaming, tehát hogy megnevezzük a gyengén teljesítő államokat, ez sem működött. A kok jelentés vitatott lett a tagállamokban. A, tagállamok a tagállamok körében, mert el, az eredménytáblának szem, szembeszegültek a tagállamok, nem akarták, hogy közzétegyék őket. Ez egy nagyon politikai dö, jellegű döntéshozatal, ami itt látható, és ebben nem igen mentek bele. És a Lisszaboni ügyről azt is tudni kell, hogy az irányítás széttagolt, töredezett, és ez a koordináció nyílt módszere nem erősítette a döntéshozatali struktúrát, de azért vannak összességében előremutató jelek ebben a koordináció nyílt módszerében szerintem. Egy utolsó dolog, amit a kutatás kapcsán el kell mondani, és amit itt az Európai Parlamentben is meg kell említeni külön, az egyik ügy, egyik téma, ami feltűnik, az az intézményi vezetés hiánya. Mint e, a Lisszaboni stratégia, vagy az Euró 2020-as projekt megköveteli a vezetést. A tagállamoknak figyelniük kell erre, és az Európai Tanács igazából nem hajlandó hatásköröket átruházni az Európai Bizottságra, pedig itt egy egységesebb vezetésre szükség lenne, vagy irányításra szükség lenne. A tagállamok nem képesek lemondani szuverenitásról olyan értelemben, hogy a monitoring átkerüljen európai szintű intézményekre. Ez, ez az egyik oka, hogy Lisszabon nem volt ennyire sikeres. A kormányzási architektúra nem jól alakult, gyengén fejlett ebben az ügyben. Az Európai Tanács ülései nyomásgyakorlásról szólnak, és a tanács igazából nem tudott megfelelő vezetést biztosítani, nem tudták a folyamatokat, a haladást ellenőrizni és egyértelművé tenni. Hogyha a bizottság át tudná váltani, vállalni ezt a feladatot, az jó lépés lenne, de hiányoznak hozzá hatáskörei. És, és, de itt lenne a lehetőség, hogy ezt a fajta vezetési hiátust megoldjuk. Aztán az nagyon fontos dolog az Európai Tanács kérdése. Az Európai Tanács igenis szerepet kell -e, hogy vállaljon ebben, és a nyitottságot kell ott is hangsúlyozni a koordináció nyílt módszerével szemben. Itt arról van szó, hogy a, a, a szereplők széles körét kell bevonni, akik a koordináció nyílt módszerét gyakorolni tudnák, például a civil társadalmat is fokozottabban. De ehhez meg kell nyílniuk az ártabb európai intézményeknek is. És ez nyilvánvalóan nem tette lehetővé, hogy széleskörű koalíciókat alakítsanak ki, és a az irányítás folyamata nem lett eléggé megalapozott, és a koordináció nyílt módszerét nagyon sokkal bírálták tudományos területen is, mert azt mondták, nem eléggé befogadó és nem eléggé demokratikus, mivel kevés szereplő vett részt benne. Egy néhány pontot szeretnék a végén megemlíteni. A versenyképesség kérdését polarizáltan látják az Európai Unióban itt a tagállamok hiányzó képessége is szóba kerül, hogy elérjék a Lisszaboni célokat. Ez egy veszélyes helyzet tulajdonképpen, mert csökkenti például az ösztönzőket az önkéntes konverzióra a tagállamok szintjén veszélyt jelent a, a szegényebb országok számára, és túl sokba kerül a gazdagabb országok számára itt a kormányközi együttműködés potenciálja kimerült, ezt a Lisszabon, és egy újfajta csomag, itt egy új pont a paktot kell kötni európai szinten, hogy hogyan tudják e, európai szinten kezelni a legsúlyosabb kérdéseket. De mindketten optimisták vagyunk, ezt már elmondtuk és továbbra is optimisták maradunk az Euró 2020-at illetően a kiemelt kezdeményezések ügye mindenképpen egy pozitív lépést jelent illetőleg a növekvő költségvetési források is Euró 2020 kapcsán a célok elérése érdekében szintén sikert ígér számos célt természetesen igénybe kéne venni az EU gazdaságpolitikájának kialakításakor. Itt az európai szinten az Euró 20 as szakpolitikáit jobban össze kéne kötni, össze kéne kapcsolni egymással, és főleg a megszorítás keretei között lenne erre szükség. Az irányítás, a kormányzási architektúra nem volt sikeres, és úgy gondolom, hogy az EU politika csinálás területén egy elveszett évtizedről kell majd beszélnünk, hogyha nem ragadjuk meg az alkalmat. Köszönöm szépen, nagyon érdekes, tudományos eredményeket hallottunk. Akkor azt javaslom, hogy mivel halad az idő, rövid kérdéseket tegyenek fel egy fordulóban. Kérdezünk, aztán aztán meghallgatjuk a két előadást még. Reszle asszony. Hunde Aztán legyen mindenre időnk. Az Európai Uniós pénzeknek a hatásai nem mérhetőek? Oké. Okay. Eh, let's collect, ja, bitte. Danke. Ütjük egybe a kérdéseket, a második hozzászólás. Nincsen. Tehát a kérdés az, hogy az EU költéseknek a hatását mérni lehet-e, az EU források elköltésének hatását. Mert beszéltek korábban is természetesen, azt gondolom, hogy úgy általában azt mondhatjuk, hogy az összeg, amit a DG Budget költ mindenek előtt gazdasági irányításra nem elegendő, tehát távolról sem elegendő, hogy úgy mondjam. A korábbi hozzászólók egyike mondta, hogy nagyobb transferekre lenne szükség olyan országokból, akik jobban állnak, hogy úgy mondjam. Természetesen azt is látni kell, hogy ez nem egy olyan dolog, amit olyan könnyen el lehet érni, vagy amit a közvéleménynek el lehet adni, hogyha a jobban menő országokról van szó. Ami fontosabb, mint a, mint a, mint a pénz összege, mint hogy mennyit költünk, az az, hogy mennyire hatékonyan költjük a pénzeket. És hát azt látjuk, hogy az a kormány közi megközelítés, vagy kormány közi megközelítés, ez a, a koordináció nyílt módszere még nem tudta ezt biztosítani. Az Euró, hogy, hogyha az európai költségvetésből nem tudjuk jól költeni a pénzt, akkor újra kell gondolni, hogy Európának kell elkölteni ezt a pénzet. Nem többet kéne költeni, hanem jobban kell elkölteni a pénzt, szerintem. Itt itt ne, igazából nem egy magas röptű tudományról van valójában szó, egyszerűen a tagállamokat kell rávenni arra, hogy észszerűen költsék el a pénzeket. Az egyik aspektus, amit már említett, a transferek szükségessége ugye a, a pozitívumot felhalmozó országokból a más országokba. Hogyha megnézzük az Egyesült Államok modelljét, ott nincsenek ilyen transferek, de például rugalmas munkaerőpiac van, tehát elindulnak az emberek Kaliforniába a nagy tavak mellől, hogyha erre szükség van. És ha megnézzük a kohéziós politikát, az, az abszorpcióval kapcsolatos jelentést készítettem, és azt láttuk, hogy számos ország fel se tudta venni a pénzt. Például Görögország válság előtt, Szicília, Kalábria nem voltak, az abszorpciós képesek hiányzott Bulgária, Románia esetében is. Tehát nem arról van szó, hogy, hogy pénz hiányzik. Volt best practice is, jó gyakorlatok, Lengyelország, Észtország jó példa, tehát a lengyelek számos problémát okoztak, aztán reformáltak, és működik a dolog. Tehát az Európai Unió nem akadályoz senkit abban, hogy hatékonyan használják fel a pénzeket, de a hatáskört, meg a felelősséget figyelembe kell venni. A pénz elköltésért a tagállam a felelős. Tehát jobban kell költeni a pénzt, ezzel egyetértek, nem több pénzre van szükség de adott esetben, ha a részletekbe megyünk, akkor ez egyre nehezebb. Makroökonomiai vitában az a benyomásom, hogy igazából nem eléggé figyelünk erre. Még mindig egy régi európai transfermechanizmus az, ami mellett kitartunk, egy redistribúciós, újraelosztó politikáról beszélünk, és nem eléggé figyelünk az olyan politikákra, amelyek az innovációt, a munkahelyteremtést céloznák meg, amelyek az új lehetőségeket keresik úgy általában. Ön hogyan látja ezt? Um, I'm reply to you in, in... Megpróbálok a lehető legegyszerűbben, legjobb módon több dologgal válaszolni. Az egyik. A kormányok vagy a tagállamok nem tudják elkölteni azt a pénzt, amit kiutaltak nekik. Ez visszatér a Lisszabon és Európa 2020 azon problémájához, hogy nem túl jól tudnak kommunikálni a civil társadalommal és a civil szervezetekkel. A Brüsszel beszélget Brüsszellel. Hogyha az Európa 2020-as stratégiát tényleg végre akarnánk hajtani, akkor az tagállamoknak fel kéne venni a kapcsolatot a civil társadalommal. Az összes EU-s intézménynek elkötelezettnek kéne lennie, hogy alulról felfele építkező mozgalmakat tudjanak támogatni. És ezért nagyon fontos, hogy itt lehetünk az Európai Parlamentben, és beszéltünk erről. Ez nagyon ösztönző, bátorít minket is a jövőben ezt a bevonást, a nem kormányzati szervek bevonását kéne sokkal inkább megerősíteni. A másik, amikor a munkaerő mobilitásáról, a szabad mozgásról beszélünk, az USA-nak a munkanyelve angol, az Európai Unión belül viszont vannak nyelvi korlátok, nyelvi határok. És a munkaerő mobilitása előtt álló egyik probléma az az, ami az Egyesült Királyságban nagyon világosá vált, hogy a Kelet-Európából az odaérkező dolgozók, az ő készségeik szintje alatt kell, hogy elhelyezkedjenek Angliában azért, mert nincs megfelelő nyelvtudásuk. Tehát nem tudnak ö, olyan munkahelyen elhelyezkedni, amit mondjuk Lengyelországban be tudnának tölteni, csak ennél alacsonyabb szinteken tudnak elhelyezkedni a nyelvtudásuk hiányosságai miatt. Tehát a nyelvi korlátok, illetve a nyelvi oktatás minősége olyan kérdések, amelyekkel foglalkozni kell, mert az a mobilitást elősegíteni, most pedig akadályozza. Köszönöm szépen. Van esetleg további hozzászólás? Úgy tűnik számomra, hogy nincs. Akkor köszönöm szépen Papa Dimitriu és Copeland uraknak a megjelenésüket. És át is térünk a harmadik eh, blokkunkra, a mai délutánunkon, és a következő két előadónkra, akiket szeretnék ide kérni eh, a pódiumra. Először is az Európai Számvevőszék eh, tagját, Henrik Ottbot köszöntöm, valamint dr. Manuel Mateszt. Kérdésünk pedig az, hogy eredményes volt-e a stratégia a teljesítmény szempontjából, és kérem ennek a minőségi értékelését is. Ja, ich darf also das Mitglied des Rechnungshofs, Herrn Ottbo. Ismételtem, köszöntöm Henrik Ottbót, az Európai Számlevőszék tagját itt a szakbizottságunkban, ezúttal itt fönt a pódiumon. Hogyha kívánja, rögtön meg is adom önnek a szót. Mr. Ladies and gentlemen, Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim, nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek önök között a Költségvetési Ellenőrző Bizottság választások előtti utolsó ülésén. A számvevőszéket képviselem, független perspektívával fogom bemutatni a problémakört, amit a mi auditjaink alapján fogalmaztam meg lerövidítem az előadásomat, hiszen tudom, hogy kevés idő áll a rendelkezésemre. Nem csak arra érdemes odafigyelni, hogy mit nem értünk el a Lisszaboni stratégiai céljai közül, hanem arra is, hogy milyen tanulságokat vonhatunk le ebből, hogy hogyan tudunk a jövőben jobban teljesíteni. Először is a Lisszaboni stratégia kontextusáról beszélnék, Utána értékelem azt, hogy milyen értékelések születtek a bizottság által, a stratégia végrehajtásainak a fő gyengeségeit fogom felsorolni, ahogy ezt mi látjuk, és hogy hova érdemes erősebb fókuszt helyezni, hogy többet érjünk el a jövőben. Az írott beszédemet kinyomtatták a brosúrában, de a szóbeli beszédemetől el fog térni például a mellékletben foglaltakon nem fogok most végigmenni. Nagyon fontos, hogy ne felejtsük, egy a Lisszaboni stratégia az egész Európai Unióra vonatkozik. A végrehajtás főleg a tagállamok dolga. Az EU-s költségvetés, amit egyébként mi ellenőrzünk, csak ö, szerény hatást tud elérni a stratégia céljainak az elérésére. A legdinamikusabb, legversenyképesebb tudásalapú gazdasága akarja tenni a világot ez a stratégia, amely fenntartható gazdasági növekedésre képes, jobb és több munkahelyet tud létrehozni, kohéziót, illetve a környezetvédelmét. Ezek az EU-s szintű célok egy egységes, mindenkire egyformán ráhúzható megközelítés részei voltak, nem voltak országos külön célok meghatározva, és a az államoknak az erősségeit, gyengeségeit sem tárták fel. Visszatekintve az, hogy csak EU-s szintű célok lettek kitűzve, ez akadályozta a tagállami végrehajtást. Először is a Lisszaboni stratégia a Lisszaboni Európai Tanácsi Következtetések eredményeit fordította le egy stratégiai eszközé az információs társadalom, a kutatás és fejlesztés és a vállalkozás fejlesztés voltak a fő célok. 2004. novemberében a bizottság arra következtetésre jutott, hogy az eredmények sajnos kiábrándítóak, és az európai gazdaságnak nem sikerült a növekedés tekintetében elérni a célokat. A növekedés, munkahelyteremtés, javítása érdekében 44 prioritási területen újraindították a stratégiát. Például a kutatás és fejlesztés, az emberekbe való beruházás, az üzleti potenciál növelése, különösen a KKV-knak, energia és klímaváltozás. 2007-ben megjelentek némi pozitív tendenciák, de a 2008 őszén beütött válság ezeket elég hamar semmisé tette. A fő prioritás az volt, hogy az állampolgárokat megvédjük a pénzügyi válság legrosszabb hatásaitól. Ezért aztán az vállalkozások számára a finanszírozáshoz való hozzáférés, az administratív teher csökkentése, ezek szintén prioritást kaptak. Az infrastruktúra, az energia, a beruházás mind növekedett, Hadd mondjak néhány példát a teljesítményértékelésről, teljesítményauditokról, amit a szembevőszék elvégzett. 2012-ben egy audit jelentést készítettünk a KKV-k finanszírozási eszközeiről, amit az ERFA társfinanszírozott. A KKV-k nagyon fontosak az a gazdasága szempontjából, és a nehézségek, hogy finanszírozáshoz hozzáférjenek, ezek korlátozzák a növekedési lehetőségeiket. És nincs megfelelő értékelési rendszer sem. A kohéziós politika költséghatékonysága, valamint az energiahatékonyság olyan területek, amelyekre jobban oda kell figyelni. Olyan kondíciókat kell biztosítani, amik egyébként nem voltak biztosítva, hogy például költséghatékonyan tudjanak energiához jutni a KKV-k. Nem volt megfelelő az ö, integráció, és nem voltak elégségesek az energia megtakarítási tervek se. Azt hiszem, hogy bizton állíthatom, hogy 2010-ben az Európai Bizottság, amikor az értékelését elvégezte, azt találta, hogy a Lisszaboni stratégia nem érte el a növekedési és foglalkoztatási célokat, a tagállamok a termelékenységi növekedési szakadékot nem tudták bezárni egymás között, és a kutatás és fejlesztés finanszírozása marginálisan javult, a foglalkoztatási számok ugyan jelölt, jel, eredményeket mutattak, de a 2000-ben kitűzött célokat nem sikerült elérni. Egységes auditot nem végeztünk a Lisszaboni stratégia értékelésére, de például a növekedés és foglalkoztatás növekedésére vonatkozó jelentéseink voltak. Számos audit azt mutatta, hogy nagyobbak lehettek volna az előnyök, vagy hatékonyabban és olcsóban lehetett volna elérni őket, hogyha jobban célzott, tervezett és, te, és kialakított lett volna az EU-s beavatkozás. Az auditjaink azt is mutatták, hogy az elért eredményeket nem lehet mérni vagy dokumentálni, mert nincsenek összehasonlítható teljesítményadatok. Ez több okból jelent problémát. Egyrészt a gyengén teljesítő programokat nem tudjuk időben felfedezni, és nem tudjuk kiigazítani a hibáikat. Ez nagyon fontos tanulság a jövőre nézve. Mert az Európai Bizottság elszámoltathatóságát csökkenti ez a probléma. 2010 óta az EU számvevőszék éves jelentésében az Euró... van egy fejezet, ami az eredményességről szól. Ezen jelentésre, illetve a bizottság teljesítményéről szóró saját jelentésére alapozva a számvevőszég minden évben rámutat néhány jelentés problémára, amely a hatékony pénzgazdálkozást akadályozza. Néha azt láttuk, hogy nagyon megfoghatatlan elem a hozzáadott érték, az európai hozzáadott érték nehezen mérhető az EU-s költségvetés által finanszírozott programokban is. A számvevőszék azt is felismerte a Lisszaboni szerződés félidős értékelésekor, hogy a különböző területeken az eredmények elérésének a kihívása azért merül fel, mert nem elégséges, vagy teljesen hiányzik az objektív mutatók és sarokkövek rendszere. A jogalkotónak fontos szerepe van, hogy világos politikai célokat határozzanak meg. Enélkül ugyanis nem lesznek eléggé fókuszáltak a költések, és korlátozottak lesznek az eredmények. Mindazonáltal a világosan meghatározott politikai célok nem elégségesek. Részletesebb tervezésre van szükség a költések során. A bizottságnak és a tagállamoknak is jobban oda kell figyelni arra, hogy fókuszált célkitűzések legyenek, és legyen annak módja, hogy csökkentsük a kockázatát annak, hogy ezeket a célokat nem érik el. Eddig nem alkalmazták konzisztens módon az objektív célkitűzéseket, még akkor sem, ha voltak. A több éves célkitűzéseket nem tudják éves szinten mérni és összehasonlítani. Az eredmények objektív értékelése csak akkor lehetséges, hogyha a megfelelő indikátorokat már a program elején meghatározzuk, és ez alapján mérjük a megbízható és időszerű teljesítést. Nagyon fontos, hogy hatékony teljesítménymérő és jelentéstevő rendszerünk legyen, a jogi korlátozások és az ennek az útjában álló gyakorlati akadályok is fontos, hogy el legyenek mozdítva a bizottság és a tagállam által is. A bizottságnak azt is meg kell vizsgálnia, hogy a releváns információt hogyan tudják megkapni a megfelelő időben. Most pedig a bizottságnak az EU pénzügyeiről szóló jelentéséről szeretnék beszélni. Ez egy értékes jelentés lehetne, amit majd évente fognak kiadni, de jelen pillanatban még nem érje el a célját. Ezért együttműködünk a bizottsággal, és megpróbáljuk kialakítani aznak a módját, hogy hatékonyabb legyen ez a jelentés, értelmes hatás, vagy értelmezhető információval és mérhető eredményekkel. Minden főigazgatóság időben és jobb minőségű teljesítményadatokat kell, hogy rendelkezésünkre bocsájtson, akár a meglévő jelentéstételi rendszeren belül is. Így tudjuk a megfelelő teljesítményértékelést biztosítani. Szerintem éppen ezért pozitív lépés az, hogy 2013-ban a bizottság kötelezettséget vállalt, hogy idén új teljesítménymenedzsment és beszámolási keretet fog kidolgozni a jövőbeli értékelési jelentések támogatására. Folytatni fogják ezt a munkát, reméljük, hogy sikerre jár majd a bizottság. Végül szeretném a fő pontokat még egyszer hangsúlyozni. A bizottság felismerte 2010-ben, amikor értékelte a Lisszaboni stratégiát, hogy nagyon sok növekedési és foglalkoztatási célt nem sikerült elérni a tagállamokban vagy az EU-ban. Ahogy a teljesítményauditok mm, mutatják, a számbevőszék azt találta, hogy a nem megfelelő célok és indikátorok nagyon korlátozták a programok hatékonyságát. Ezért a nem megfelelő tervezés és kialakítás, valamint a teljesítmény mérésének a megbízható rendszere komoly akadályok voltak. Az elmúlt évek fejleményei nyomán érdemes azt mondanunk, hogy a teljesítménymenedzsment javul, de a bizottság egyedül nem tud sikerrel járni, hanem szüksége van a jogalkotó ág, illetve a tagállamok segítségére is. A bizottságnak folyamatosan emlékeztetnie kell tehát a tagállamokat arra, hogy milyen kötelezettségeket vállalnak akkor, amikor EU-s összegeket használnak fel. Az elköltés, a pénz elköltése önmagában nem elég. Az is fontos, hogy azokra a projektekre összpontosítsák ezeket, amelyek a lehető legjobb eredményeket érik el. Az igazi tesztje a dolognak az lesz, amikor fókuszált célkitűzéseket mm, tud meghatározni a bizottság releváns indikátorokkal minden program esetében, amely képessé teszi őket, hogy nyomon kövessék és mérjék ezen programoknak a teljesítményét. És mérjék azt, hogy hogyan tudnak hozzájárulni az EU 2020-as célkitűzések elérhéséhez. A tagállamokban is nagyon fontos az, hogy az emberek maguknak, magukévá, magukénak érezzék a programokat. A legnagyobb akadály ugyanis mindig a tagállamokban található, és ezért neki kell legtöbbet tenni a módosítások érdekében. Akkor, amikor EU költségvetést költenek el, akkor nagyon fontos, hogy a megbízható pénzgazdálkodás minden elvének megfeleljenek. A szak, ö, szerint az EU elszámoltathatáságának a növelésére van szükség. Továbbra is próbáljuk az érdekelt feleket releváns és időszerű, időben elkészült jelentésekkel segíteni, hogy elérjek a célokat a tagállamokban, illetve a bizottságban. A megfelelés és a teljesítmény két olyan kérdéskör, amelyet egyre fontosabbnak tartunk, és egyre szigorúban fogunk vizsgálni minden szakpolitikai területen. Köszönöm szépen Otko úrnak a bevezetőt. Mátesz úr kap szót most. Köszönöm szépen. Nekem az a megtiszteltetés, hogy öröm jutott, hogy lezárjam a hozzászólások sorát. Nagyon sokat beszéltünk már a Lisszaboni stratégiának a sikereiről, illetve sikertelenségéről. Én megpróbálom eh, a az előadásomnak a redundáns részeit eh, hivatkozásra és az előttem szólókra csökkenteni. Eh, röviden a személyemről a Nürnbergi Egyetemen folytatott tevékenységem keretében foglalkoztam a Lisszaboni eh, stratégiával, és a kutatási tevékenységemnek a középpontjában nem annyira annak empirikus vizsgálata állt, hogy az intézkedések mennyiben voltak hatásosak, hatékonyak, hanem sokkal inkább a stratégiának a tartalmi kialakításával foglalkoztam, egy olyan aspektussal, tehát egy olyan szemponttal, amelyben a mai napon annyira nem mélyedtünk el. Ugyanakkor abból indulok ki, hogy ennek eh, eh, a szóvá tétele mindenképpen egy értékes kiegészítése lesz a mai nap eh, vizsgálódásának. Tehát azt néztem, hogy a stratégiának, a gazdaságpolitikai stratégiája hogyan tud az Európai Unió virágzó gazdasági fejlődéséhez hozzájárulni. Én ezzel a stratégiának a legfontosabb célját úgy gondolom, hogy le is fedem, hiszen az európai virágzó gazdasági fejlődés elősegítése a stratégiának talán a legfontosabb célja, és ennek érdekében a stratégia egy átfogó, nagyon is terjedelmes működési területet jelölt ki. A gazdasági fejlődésnek a javítása ennek csak e, egy része volt ugyan, de ezt a célt mindenképpen legitim dolog kiemelni, mert 2005-ben, tehát a stratégiának a megalkotásakor ez volt gyakorlatilag a leginkább stratégiai dimenziója ennek a stratégiának hogyan jártam el a kutatási tevékenységem során. Én vizsgáltam azt, hogy a stratégia mennyire volt alkalmas arra, hogy egy jobb gazdasági fejlődésnek, az Európai Unión belüli keretfeltételeinek a megteremtésére. Megpróbáltam először is meghatározni, hogy mik a legfontosabb kihívások egy ilyen stratégiával szemben, amelyekre tehát a Lisszaboni stratégiának választ kellett adnia hogyha az Európai Uniót és az európai gazdasági térséget egy dimenzióként nézzük, akkor kétségkívül azt kell, hogy megállapítsuk, hogy a legfontosabb kihívások és meghatározók szempontok a nyilvánvalóan a rugalmas árfolyamok, tehát valutaváltási árfolyamoknak a hiánya, hiszen már bevezettük az, euró, az eurót, és az egész Európai Uniónak a fizetőeszközévé fog ez majd idővel válni. E, ennek a valuta uniónak az előnyei mellett természetesen vannak kihívások is, amelyekre a gazdaságpolitikának, különösen az Európai Unió gazdaságpolitikájának bizonyos válaszokat kell találnia. Ha az európai gazdasági térséget e, külső dimenzióként tekintjük, akkor azt látjuk, hogy az Európai Uniónak a legnagyobb, egy egyre inkább növekvő globális versennyel kell szembenéznie, és olyan versenytársakkal, illetőleg az Európai Unió vállalkozásai olyan versenytársakkal kell, hogy szembenézenek, amelyek más gazdasági térségekben működnek, termelnek, és így ennek megfelelően az ő termelési tevékenységüknek a keretfeltétele is mások. Tehát itt a termelésnek a tényezőit kell figyelembe venni. Ezek azok, amelyek jelentős mértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy mely iparágak leginkább a prosperáló iparágak egy bizonyos gazdasági térségen belül. Két kihívást látunk itt. Az egyik a rugalmas az egyik a rugalmas árfolyam mechanizmusnak a hiánya, a másik kihívás pedig az az, hogy az egyre inkább erősödő globális versenyre válaszokat találjunk. Hogyan bánjunk ezekkel a kihívásokkal? A közgazdasági szakirodalom azt mondja erre, hogy nagyon sok uh, szerző foglalkozott már, a baloldal számára jobban ismert szerző foglalkozott már az optimális uh, valuta térségnek, valuta övezetnek a kialakításával és annak feltételeivel. Minél inkább megfelel egy valuta övezet ezeknek az itt leírt kritériumoknak, annál inkább képés lesz képes lesz a globális versenynek megfelelni, és a versenyképességekben jelentkező strukturális országok közötti különbségeket megszüntetni, ami az a valuta övezet, amely alternatív strukturális kiigazítási mechanizmusokkal rendelkezik, az lesz képes alkalmazkodni a globális versenyhez. Engedjenek meg, hogy néhány ilyen kiigazítási mechanizmusra példát adjak. Az a vita, amit itt folytatunk, ott az már adott néhány példát erre, így például a munkaerő mobilitása lenne egy ilyen mechanizmus egy olyan kigazítási mechanizmus, amely eh, az optimális valuta övezet elméletében eh, egy ilyen kiigazítási eszközként előfordul, egy olyan kiigazítási eszközként, ami eh, hozzájárulhat az alkalmazkodó képességhez a munkaerőnek a nagyfokú mobilitása hozzájárul ahhoz, hogy, a, hogy az adott valuta övezetben a munkaerő hiány és a munkaerő többlet eh, problémát megoldjuk. Egy másik ilyen kigazítási mechanizmus eh, a, a munkáért fizetett fizetéseknek és béreknek a rugalmassága. Görögországban azt láttuk, hogy nagyon nagy nyomás alá kerültek a fizetések és bérek a politikai oldaláról, és ott nagyon, nagyon csökkentek az elmúlt időben. Görögország jelenleg már nem fog, ugye már nem tudja leértékelni a saját fizetőeszközét, ez az ő problémája, és ez az a probléma, amivel szembe kell nézni magának az Európai Uniónak is. Ugyanakkor a bérek csökkentésével lehetővé válik számára az, hogy a versenyképességét újra javítsa. Ugyanakkor mi a reláció, a viszony az, e, az Európai Unió, tehát a valóta vezeten belül? Mi a görög helyzetnek a viszonya más országok helyzetéhez, a béreknek a rugalmassága nem befolyásolja jelentős mértékben egy vaduta övezetnek az optimális működését, valójában Görögországnak segíteni fog a béreknek a csökkentése abban, hogy a versenyképességét növelje. Vannak aztán más kiigazítási mechanizmusok is. Szeretnék még egy tényezőről beszélni az adott idő ellenére. A megfelelő gazdaság politikai egyeztetés egy ilyen mechanizmus. Ezzel azáltal, hogy a gazdasági problémákat felismerjük, ezeket ezeket meg tudjuk előzni, illetőleg a már felépett problémákat is meg tudjuk szüntetni. Összefoglalva az mondható el, hogy minél inkább megfelel egy valuta övezet ezeknek a feltételeknek, ezeknek a kihívásoknak, minél több alternatív kiigazítási mechanizmussal rendelkezik, annál stabilabb és annál fenntarthatóbb beruházási feltételeket kínál. Jobb oldalon pedig egy olyan címszót láthatunk, amiről most nem szólnék, ez a relatív, a viszonylagos versenyképességnek a szempontja, ugyanis erről már volt szó. A közgazdasági szakirodalom világosan elmondja, hogy nemzetközi kereskedelem segíti a jólétet, és a nemzetközi kereskedelem természetesen a nemzetközi munkamegosztásnak az erősödéséhez is vezet. És nyilvánvalóan oda vándorolnak az egyes iparágak, ahol költségelőnyöket látnak a saját maguk számára. A kérdés, amit én föltettem magamnak, az az volt, hogy a Lisszabon stratégiának a tartalmi kialakítottsága mennyiben felel meg az általam előbbiekben bemutatott követelményeknek hogyha megnézzük a Lisszaboni stratégiának az intézkedéseit, akkor arra az eredményre jutunk, hogy a Lisszaboni stratégiának a tartalmi kialakítottsága nagyon is jól válaszol ezekre a kihívásokra, és alkalmasak az intézkedései arra, hogy a valutavezetnek a működőképességét javítsák, tehát ez ugye a belső dimenzió, amiről először szóltam, illetőleg választ adnak az egyre inkább erősödő nemzetközi verseny helyzetre is, és támogat olyan iparágakat, amelyek esetében abból indulhatunk ki, hogy azok a jövőben nagyon jó kilátásokkal rendelkeznek itt az Európai Unión belül. Ezek különösen ugye a nagyon nagy tőkeigényű iparágak. Engedjék meg, hogy néhány példát is felhozzak a nyílt gazdaságpolitikai koordinációnak a módszerével most itt már intenzíven foglalkoztunk, ugyanakkor én e- ezzel egy másik szempontból foglalkoznék. Úgy gondolom, hogy sokkal jobban lehetne ezt egyeztetni az egyes tagállamok között, a politikáknak az áramvonalasítására kellene építeni, és az egymással szembe menő politikai álláspontok kiegyenítésére. Ugyanis ez arra is lehetőséget ad, hogy a különböző irányba haladó gazdaságpolitikákat a strukturális különbözőségek eh, megszüntetésére használjuk, és végső soron aztán a nyílt gazdaságpolitikai koordináció az Európai Unión belül különböző tagállamok közötti gazdaságpolitikai együttműködést is nagyon támogatni fogja. Engedjék meg, hogy kitérjek egy másik eh, pontra is, a szolgáltatási irányelvre, Eh, amely a Lisszaboni stratégia elfogadása után kerül bevezetésre. A szolgáltatási irányelv alkalmas arra, hogy a valuta övezetnek a működő képességét javítsa, tekintettel arra, hogy eh, támogatja a munkaerőnek az unión belüli mobilitását eh, és nem csak hosszú távú dimenzióban, ugyanis a szolgáltatási irányelv a átmeneti mobilitás lehetőségével is számol, vagy rövid idejű mobilitás lehetőségével. Több pénzügyi transzfere kerül sor az Európai Unión belül a strukturális intézkedéseknek a liszabonizálása által a pénzügyi transferek is alkalmasak arra, hogy a strukturális különbözőségeket, a strukturális divergenciát, a versenyképességben jelentkező különbözőségeket csökkentsék, és segítsenek olyan országoknak, amelyeknek alacsonyabb a versenyképessége, és ott különösen a beruházásokat támogassák. Jobb oldalon pedig olyan dolgokat láthatnak, amelyek részleteire nem kívánok különösebben kitérni. Létrejött az információs társadalom, az Európai Egységes Kutatási Térség, mindezek olyan intézkedések, amelyek alkalmasak arra, hogy a beruházási forrásokat és elsősorban a magánforrásból származó pénzeszközöket olyan iparágak felé irányítsák, amelyek különösen alkalmasak arra, hogy az Európai Unión belül virágzásnak induljanak. Végső soron pedig ebből azt vonhatjuk le a következtetésképpen, hogy a Lisszaboni stratégiának a tartalma, tartalmi kialakítottsága az helyes lábakon áll. Természetesen ezt a képet kisé zavarja, és arról már mérehatóan beszéltünk. A Lisszaboni stratégiának a félszívű vagy hát vonakodó megvalósítása, gyakorlatba való átültetése. A szolgáltatás, szolgáltatás irányelv esetében az általam említett követelményeket kellett volna mértékadónak tekinteni, ha ez így történt volna, akkor ténylegesen az eredeti célkitűzéseknek megfelelően valósult volna meg a Lisszaboni stratégia. Az Európai Unión belüli szolgáltatás nyújtást ez rendkívüli módon leegyszerűsítette volna. A végső soron aztán elfogadott és hatályba lépett szolgáltatási irányelv a bizottsági előterjesztésben szereplő liberalizáció mértékétől azért nagyban elmaradt. És engedjék meg, hogy egy szót szóljak a célokkal kapcsolatban. Az Európai Tanácsnak a 2000-es végkövetkeztetéseiben is benne voltak már ezek, ugye a fenntartható pénzügyeknek az elősegítése. Úgy gondolom, hogy erről a pontról nem kell messze menő vitákat folytatnunk, ugyanis ezzel a célral ellentétes politikára került sor az elmúlt időszakban. Nem, hogy erősödött, hanem gyakorlatilag a Lisszaboni stratégia időtartama alatt gyengült a fenntartható pénzügyi politika. Egy további példa, és ezzel be is fejezném majd előadásomat az a közösségi szabadalomnak a példája. Ezt rendszeresen kiemelt intézkedésként vezették fel a Lisszaboni stratégia a Lisszaboni stratégiával kapcsolatban, mégis a Lisszaboni stratégia hatája alatt képtelenek voltunk ezt az Európai Uniós szabadalmat bevezetni. Végső soron pedig azt vonhatjuk le következtetésképpen, hogy tartalmi szempontból Lisszaboni stratégia olyan stratégia volt, amely fölismerte a leglényegesebb kihívásokat, de az intézkedéseknek a végrehajtása azért hagyott valót maga után. Így például a nyílt gazdaságpolitikai koordináció, amiről már szó volt, a nyílt koordinációnak az eszköze, az nem egy közösségi módszer. Tehát nem szabad olyan, olyan igényekkel fellépni vele szemben, mint hogyha az egy közösségi eszköz lenne. Ez egy nemzeti, tagállami politikai eszköz. Tehát megvannak a maga korlátai is. És engedjék meg, hogy még egy mondatot ehhez hozzáfűzzek. A költségvetési koordináció képtelen volt arra, hogy a tagállamoknak a politikáját kötelező érvényel hathatósan befolyásolja, eh, jól lehet, eh, eh, a stratégia itt egy kötelező érvényű szankciót irányzott elő, amit aztán a nyílt gazdaságpolitikai koordináció nem tett lehetővé. A nyílt koordináció eszköze így aztán kevés nyomásgyakorló erővel rendelkezett. Az én végkövetkeztetésem az, hogy a Lisszaboni stratégia felismerte tehát a lényeges kihívásokat, de sem Európai Uniós szinten, sem tagállami szinten képtelen volt, képtelen, képtelenek voltak a végrehajtott intézkedések az eredeti célkitűzéseket megvalósítani. Így hát úgy gondolom, hogy az Európa 2020-as stratégiának a megvalósítása terén sem várhatunk túl sokat. Ő ugyanis lényegében véve a Lisszaboni stratégia folytatásának tekinthető. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen dr. Matesz és Odbó urak, most pedig megnyitom a Vita fórumot. Kérem, hogy kérdéseiket, kommentárjaikat mondják el. Inge, parancsoljon. Köszönöm szépen. Látom, hogy a gazdaság e, tudósok is tanácstalanok, és ez megnyugtat. Ottbó, köszönöm szépen. Nagyon jó, hogy ellátogatott ide. Mit tanácsol nekünk, amikor ugye azt mondja, hogy az elszámoltathatóságot növelni kell. Mit, mi az, amit 2020-ig javítanunk kell? Ez lenne a kérdésem. Köszönöm szépen, következő kérdezőnk pedig Jan Mulder. Köszönöm szépen, nekem is lenne egy kérdésem Odbó úrhoz, és ezt megerősíti azt, amit Mátesz úr mondott. Nagyon hasznos lenne, hogyha lennének mutatók a projektben, hogy mérni tudjuk az eredményeket. Mindig várjuk ezt hogyha a gazdasági környezet változik, mégpedig ennyire gyorsan, és mondjuk Görögország gdp e 20%-kal csökken, Olaszországé pedig 10-zel, akkor hogyan tudunk megbízható paramétereket felállítani, amelyel a haladást mérni tudjuk, hiszen annyi más tényező is van, amely befolyásolja a projekteket. hogyha például a belső megtérülési rátát nézzük, az kevés. Köszönöm szépen, ismét Gressle asszony kért szót. Jó. Persze a következő évekre nézve az a problémánk, hogy egy sor félrecsúszott projektekkel foglalkozni. 181 projektről beszél a Task Force Görögországból, és 10-15 bukott projekt de hát két héttel ezelőtt Csehországban is azt láttuk, a tagállamnak végig kell vinni a projekteket, mert különben vissza kell fizetni a projektpénzeket valahol vészfékeket kéne üzeme, üzembe helyeznünk itt ilyen esetekben. Vannak projektek, amelyek kontraproduktívak nem vezetnek eredményre, senki sem akarja meg őket megvalósítani, de végül is a tagállam számára kilátástalan a dolog, mert akkor visszaveszik a pénzeket, hát is ez komoly, nagyságrendű pénzeket jelent. Mit kezdünk ezzel az összes projekttel, amelyek itt az utolsókat rúgják Köszönöm szépen. Van-e további hozzászólás? Akkor kérem, röviden válaszoljon. Köszönöm szépen Molder úrnak is a kérdéseket, és Gressle asszonynak. EU hozzáadott érték természetesen. Csak olyan tevékenységet érdemes finanszírozni EU szinten, ami, ami többletértéket jelent. És ezt kéne meghatározni, hogy mit jelent a különböző szakpolitikai területeken. Ezért a számvőszék erre figyel nagyon, mert különben nagyobb nemzeti költségvetésekkel kell versenyre kelni. Hát ezért kell megnézni, hol van egy konkrét plusz EU érték az egészben. Ezt kell az EU-nak finanszíroznia. És a, a compliance, a megfelelés, az természetesen egy fontos dolog. Hát eleget kell tenni, ez egy fontos dolog, hogy eleget kell tenni a szabályoknak, de azt is látni kell, hogy van a szabályoknak való megfelelés, és egy borítékrendszerben átvenni a pénzt, elkölteni, és megnézni az input célokat, és eredményeket akarunk elérni természetesen. Az Európai Unió nyilvánvalóan egy konkrét hatást akar elérni, nem? A finanszírozásán keresztül, és ez időbe kerül, ez világos az előadónak teljesen igaza van, hogyha azt mondja, hogy mi történik időközben. Hát időközben, a köztes időben, hát nehéz lesz a magas szintet elérni, mert egy csomó pénzköltést megfelelő mutatók nélkül alkalmaztak, nem lehet mérni az eredményt. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Dr. Mátesz úr, kíván-e röviden reagálni? Azt kérdezte, hogy mit lehetne jobban csinálni az Agenda 2020-as keretei között. Az elemzés, amelyet elvégeztem, arra mutatott rá, hogy ez a Lisszaboni agenda orientációja, a program orientációja helyén való volt, hogyha a kihívásokat vesszük figyelembe, amelyeket levezettem az imént. Egy olyan stratégia, amely helyes irányba mutatott, és számos szerzőhöz hasonlóan, vagy a mai előadókhoz hasonlóan én is azt látom, hogy a hiányosságok a végrehajtásban keresendők. Tehát, hogy nem jól hajtják végre a stratégiát. Hát mit lehetne jobban csinálni? Ez a kézenfekvő kérdés. Végig lehetne gondolni, hogy Adott esetben kísérletet teszünk arra, hogy ezt a közösségi szintre emelést bizonyos politikai területeken erősítjük, méghozzá nem soft law útján, hanem um, egyéb eszközöket is igénybe véve. Természetesen a tagállamok szándéka itt feltétel, és hát az elkötelezett az részvétel a tagállamok részéről szintén elvárás, és most ezt nem látom, ezt a fajta készséget. De végeredményben azt gondolom, hogy ennél a kérdésnél nem lesz megkerülhető az, hogy mit tegyünk. Ezt a kérdést fel kell tennünk. Köszönöm szépen! Hölgyeim és uraim, ez egyben azt is jelenti, hogy eljutottunk oda, hogy az előadó megkapja a szót, hogy lezárja ezt a mai meghallgatást. Eltekintve attól az esettől, hogy valaki a kollégák részéről kíván hozzászólni még, Gressle asszony, megadom a szót önnek. Köszönöm szépen. Mi lenne velünk, ha nem lett volna pénzügyi válság, legalábbis akkor nem lenne eh, kifogásunk, hogy hogyan nem értük el a maximális foglalkoztatást. Nagyon érdekesnek tartottam, hogy valamennyi hozzászóló széles körben egyet értett abban, hogy egyáltalán nem foglalkoztak a tagállamok, vagy nagyon különbözően foglalkoztak eh, a különbözőségekkel. A kérdés, hogy a gazdaságpolitika stratégia és annak a kísérlete, hogy a Lisszabon stratégiával felzárkozzunk a versenyképesség szempontjából, hogyan oldjuk meg a, eh, a gyelszívásnak a problémáját. Eh, eh, ez gyakorlatilag sok tagállam esetében ahhoz vezetett, hogy ők nem önálló életet tényleg gazdaságilag, hanem más tagállamoknak a meghosszabbított kezeit csak a gazdaságban. Hogyha megnézzük ezt a stratégiát, akkor különösen kutatásfejlesztés szempontjából ez gyakorlatilag arra tett csak kísérletet, hogy a szellemi értékteremtést elősegítse. Jó lenne, hogyha megnéznénk, hogy mik a konkrét következményei ennek az Európai Uniós politikának. Azt láthattuk, hogy az Európai Uniós pénzek eh, csak akkor sikeresek, hogyha megreformáljuk az elköltésüket. Alapvetően a Lisszaboni stratégia sokkal sikeresebb is lehetett volna, hogy ilyen finoman fogalmazzak. Mi mindenképpen arra kell, hogy összpontosítsunk, hogy ne ugyan ez legyen a sorsa az Európa 2020-as stratégiának is. Az új parlamentnek is ezen kell dolgoznia, valamint azon a kérdésen, hogy hogyan érjük el azt, hogy az innovációra építsünk mindenhol, és az Európa 2020-as célokat sokkal konzekvensebben hajtsuk végre. Ezt nyilvánvalóan a mentesítési eljárásokban is majd figyelembe kell vennünk. Úgy gondolom, hogy nagyon is helyes volt, hogy ma ezt a témát így napirendre vettük, vannak olyan tagállamok, amelyek gyakorlatilag csak a nyomásra reagálnak. Sokkal jobb lett volna, hogyha a tagállamok jobban járnak el, a bizottság is jobban végzi el a dolgát, és mi is jobban végezzük el a dolgunkat. Ami a nyílt koordinációt illeti, az olyan, amilyen tudomásul veszem, hogy eh, abban látja a nyílt koordináció előnyét, hogy megteremtette az egyes tagállamokból származó eh, statisztikai adatoknak az összehasonlíthatóságát, és ezzel hozzájárul ahhoz, hogy nyomást lehessen gyakorolni rájuk. Úgy gondolom, hogy a nyílt koordináció sokkal több eh, szubstanciát, eh, alapanyagot szállíthatott volna, eh, mint amennyit sikerült elérnünk ezen a ponton. Ami az ötlet hiányt illeti, nyilvánvalóan ez a pénzhiányjal együtt jár. Ez olyan orsz... Az a kérdés ugye, hogy hogyan biztosítjuk az infrastruktúrát azokban az országokban, ahol nincsen infrastruktúra. Itt a klasztereknek a kialakítása hangzott el megoldásként úgy gondolom, hogy a parlamentnek bátorsága kell, hogy legyen arra, hogy feltegye azt a kérdést, hogy az egyik vagy másik régióban van-e még tennivaló. Amit Lewandowski úr mondott, hogy a strukturális alapoknak az infrastruktúrára kell összpontosítaniuk, ez nem mindig volt világos. Meg lehet érteni eh, azt, hogy a tagállamokat arra kell kényszeríteni, hogy az innováció hogy az innováció ugye a fejekben dől el, és nem feltétlen csak betonba lehet önteni, tehát nem csak infrastruktúrára kell könteni. Köszönöm szépen, hogy ön is itt volt. Az ön kutatási területe nagyon hálátlan terület, de mindenképpen érdekes gondolatokat mondott el, amelyeket tovább fogunk majd gondolni a jövőben. Szeretnék köszönetet mondani tehát önnek is, és a titkárságnak is, akik azon voltak, hogy lasszóval fogjanak számunkra olyan előadókat, akik jó elemzéseket adnak sajnos a tagállamokból nem voltunk képesek kellően bátor előadókat ide csábítani, úgyhogy nagyon szépen köszönöm a titkárságnak is, hogy eh, ilyen sok energiát fektetett az előadóknak a meghívásába. Köszönöm szépen. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen az előadónak, Inyeg Deszlének. Megragadom az alkalmat, hogy a Költségvetési Ellenőrzési Szakbizottság elnökeként megragadjam az alkalmat, hogy a választási ciklus utolsó ülésén a ma délután előadóinak köszönetet mondjak. Szerintem jól zártuk a munkánkat. A Lisszaboni stratégia, mint téma, itt a, végeztünk egy értékelést még a végén, ezt napirendre tűztük, szerintem fontos volt, de hogy egy ilyen meghallgatás több kérdést vett fel, mint amennyire megválaszt tud adni, ez a dolog természetéből adódik, felvetődik a kérdés, hogyan fejlődtek volna a tagállamok, ha nem lennének tagállamok, és nem részesülhetnének az alapokból, felvetődik a kérdés, hogy egyes országok az EU forrásokkal jobb eredményeket érnek el, mint mások, és harmadszor felvetődik a kérdés, hogy azok a tagállamok, amelyek az övezet, az euróövezet tagjai, nos, hogy azok tényleg rosszabbul fejlődtek el, lassabban fejlődtek el, mint mások, akik nincsenek benne az övezetben hiszen vannak euró országok, amelyek válságban vannak, de vannak olyan országok is, ahol nincs euró, és mégis válságban vannak. Vagyis hosszasan lehetne erről vitázni, hogy a fizetőeszköz milyen szerepet játszik ebben az egész fejlődésben és hogy a reál gazdaság milyen szerepet játszik. Ez nem a mi elsőrangú feladatunk persze, de a mi feladatunk az, hogy megnézzük, hogy jó helyen költik el a pénzt, hol költik el a pénzt, és vannak, akik nem képesek elkölteni a pénzt. Erre kaptunk megjegyzéseket, utalásokat. Ez biztos egy érdekes alap lehet a kollégák számára, akik majd a következő ciklusban dolgoznak a Költségvetési Ellenőrzési Bizottságban. Ezzel eljutottam oda, hogy köszönetet mondjak mindenkinek, akivel együtt működtünk itt a szakbizottságban, és most szeretnénk önöket meghívni, hogy egy néhány percben még egy rövid beszélgetés során akár véleményt, eszmét cseréljünk, és a elnökként a tagok nevében is szeretnék köszönetet mondani az jó együttműködésért a bizottságnak, az Európai Bizottságnak, az ügynökségeknek, az ottani munkatársaknak, a számbevőszéknek mindenek előtt, és hát egy néhány tag ma itt is van. Köszönöm szépen a jó együttműködést, rá vagyunk utalva az önök munkájára. Természetesen köszönetet mondok a titkárságnak, a fordítóknak, és a frakciók munkatársainak is. Úgy gondolom, hogy a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság ezúttal megint fontos szerepet játszott a demokratikus ellenőrzésben, és ha megnézzük, hogy a parlament nyomására milyen, intézkedések került, milyen intézkedésekre került sor, és milyen fenntartások fordultak elő. Azt gondolom, hogyha rossz a pénztári helyzet, akkor ezzel hozzá tudunk járulni Európához és a polgárok, ha én beszélek velük, igenis szeretnék tudni, hogy mi van a pénzükkel, mi történik a pénzükkel, hogy költik el. Ez a mi feladatunk is, hogyha a helyszínre megyünk, és látjuk, hogy vannak hiányosságok, ez mindig lesz, de ennek ellenére ott kell lenni, és el kell végezni a munkát. A végén pedig egy történelmi példára hivatkoznék. Gyakran kérdezik, gondolom a kollégákat is, hogy az Európai Unióval egy jó jövőbe tudunk-e menetelni, hogyha megnézzük a polgárokat. Az én régióm, ahonnan jövök, onnan jön Greszle kolléganő is, hogy felteszik, hogy jó dolog-e, hogyha egy ilyen régió, egy ilyen fejlett régió, ahonnan mi jövünk, tényleg részt vesz a finanszírozásban, hogy ez hasznos-e nekünk, és adott esetben a görög régiók képesek a fejlődésre. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy Württembergben a 19. században volt egy helyzet, olyan szegények voltak az ott élő emberek, hogy a fekete erdőben éhen haltak emberek, és kivándoroltak nagy tömegben az emberek az Egyesült Államokba. És hogyha ma megnézzük, akkor azt látjuk, hogy sikerült például egy mérnök odahívásával, akinek a neve Gottlieb Daimler volt az autó feltalálója, és sikerült fordítani a helyzeten. Azt gondolom ebből azt tanulhatjuk, hogy egyrészt egy szegény régió is feltörhet, gazdasági szempontból, másodszor pedig ez időbe kerül, harmadszor pedig nem dőlt el, hogy a mai erős régiók a jövőben erősek maradnak-e, és nem lehet-e az, hogy ma gyenge régiók a jövőben lesznek azok, akik a mozdony szerepét játszák el a fejlődésben. Úgy gondolom, hogy ezzel a pozitív üzenettel mehetünk optimistán Európa irányába. Európának erre van szüksége. Meggyőződésem, hogy Európa és az euróövezet is megerősödve kerül ki a válságból, ha jól lépünk. Nagyon szívesen látnám önöket a kis fogadásunkon itt a ajtónál. Köszönöm szépen.